Good afternoon. Uh... Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim, üdvözlöm Önöket ez a napos délutánon. Itt hétfő délutánonként igencsak foghíjasak a padsorok az utazási problémák miatt, és hát a kampány miatt is hiányoznak páram. Ettől függetlenül most már itt az ideje, hogy nekilássuk az ülésnek. Először az napirend tervezet elfogadásával kezdjük, ha nincs senkinek ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem a napirend tervezetet, és egyben üdvözlöm körünkben, nem is Viktor Konstanciut, aki az LKB alelnöke, nem, nem kell őt bemutatnom, inkább csak újra üdvözlöm itt közöttünk. 2013-as Európai Központi Banki éves jelentést fogja felvezetni, amit ö, kérdések és válaszok követnek majd. Most utoljára tudom elnökként megadni önnek a szót, ezért megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a, hogy úgy tűnik, hogy most már szinte mindenkinek a kinevezéséhez a mi nevünk tapad. Jó volt önnel együttműködni. Meg is adom önnek a szót, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselők, öröm számomra, hogy újra itt lehetek. Nem csak az éves jelentés apropóján, hanem azért is, hogy más kérdésekről beszéljünk, a szabályozói reformról és az egységes bankfelügyeleti mechanizmusról például. Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt számoltam be az LKB 2012-es éves jelentéséről, ez volt a kiinduló pontja ebben a házban annak az intenzív munkának, amely elvezetett a tavaly decemberiben elfogadott jelentésükhez, ezt az jelentést alapvetősen alap, alaposan átolvastuk, az ajánlásaikat figyelembe vettük, úgy éreztük, hogy ez segíti a szakpolitikai előkészületeket és vitákat. Ahogy azt már hallhatták, az LKB e ezen ajánlásokat igenis figyelembe veszik. Két példát hadd hozzak erre. 2013-ban <coughs> az LKB e úgy döntött, hogy az elkövetkezendő évekre vonatkozóan a nővezetők számát jelentősen növeli, és beszámolhatok arról, hogy ez a humán erőforrás politika már kezd is meghozni a gyümölcsét. Ezen kívül kiadtuk a szabályokat arra vonatkozóan, hogy a likviditási segélynyújtásban milyen szerepe van az LKB-nek, ez egyébként elérhető a honlapunkon is. Ma három nagy témára szeretnék kitérni. Először is a az LKB 2013-as monetáris politikájáról beszélnék, aztán a pénzügyi jogszabályokról, főként gondolok itt elsősorban a bankunióra, harmadsorban pedig a még előttünk álló jogalkotási kérdésekről is szólnék párkeresetlen szót. 2013-ban egy olyan környezetben kell folytatnunk a monetáris politikánkat, amely igen komoly kihívások elé állított bennünket, annak ellenére, hogy javult a gazdasági helyzet a pénzpiacokon e, és a finanszírozási kondíciók területén is. 4 kal csökkent a GDP egészére e, vetítve az Európai Unióban, ugyanakkor az év második felében, e, mint hogyha a piaci feszültségek csökkentek volna, és a külföldi kereslet is javul tendenciát mutatott. 2013-ban az éves infláció átlag 1,4%-a volt, jelentős csökkenést mutatva az év második felében. 2012. decemberében 2,2% volt, tavaly decemberben viszont már csak 0,8%. Az alacsony infláció elsősorban az energia és élelmiszerár infláció csökkenését tükrözte közép- és hosszú távú inflációs várakozások nagyjából megfelelnek a 2% alatti, vagy de 2% közeli inflációs céljainknak. A hiteldinamika visszafogott volt, 2,4% volt az előző éves 3,1%-hoz képest az M3 növekedés, ugyanakkor a, hit, a kölcsönkihelyezés folyamatosan, folyamatosan csökkent a tavalyi év során is, több mint 2%-kal. Nagy mértékben a hitelkihelyezések csökkenése a gazdasági várakozásokat, a kockázatkerülést, illetve a bankok mérleg kiigazítását tükrözte. Az év elején a mérleg csökkenő tendenciát mutatott, a hosszú távú refinanszírozási műveletek, három éves műveletek körében történő visszafizetések összesen 1000 milliárd eurót tettek ki, 500 milliárdot már kifizettünk, és a, a fölösleges likviditás 800 milliárdról az év végére valamivel 100 milliárd felé csökkent. A sokan nagyon magas inflációt vártak, ezek a várakozások nem valósultak meg. A pénzpiaci fejleményeket folyamatosan figyelemmel követjük a likviditási helyzetet, és megpróbáljuk ellenőrzés alatt tartani, annak érdemben, hogy a pénzpiaci stabilitás garantált legyen. Az árstabilitás, illetve az árstabilitás megőrzése érdekében a jelenlegi helyzetben az LKB irányadó rátákat májusban csökkentettük, majd novemberben, tavaly novemberben ismét. A tavasz vége felé és nyáron a pénzpiacokon az inflációs rátvárakozások nőttek, ez elsősorban Amerikából gyűrűzött át Európába, ezeknek nem volt igazi okuk, és a szakpolitikai várakozásainknak sem veleltek meg. Így 2013. júliusában kinyilatkoztattuk azt, hogy az LKB irányadó rátákat hosszú ideig ilyen alacsony szinten kívánjuk tartani. Ez az politika sikeres volt, a rövidtávú ráták csökkentek, és azóta is megerősítettük többször ezt az üzenetet. A várakozások alapvetően középtávra is kiterjednek, annak ellenére, hogy a gazdasági helyzet gyenge marad, és igen nyomott a pénzpiac, illetve a hitelpiac. Ahogy azt említette, novemberben csökkentettük a kamatlábakat, hosszú távra is kiterjesztve. Ezt a döntést követően a kamatláb 25 on áll, a refinanszírozási rátára 0 a betétekre, és 0,75 százalék a marginális kölcsönökre újra megerősítetik azt, hogy teljes likviditást biztosítunk a partnereinknek, ameddig szükségük van rá, de legalábbis 2015. júliusáig. Elkötelezettek vagyunk a ez politikánk iránt, hosszú távú alacsony inflációs várakozásainkat egy fokozatos, lassú növekedés váltja fel, amely valószínűleg 2%-hoz közelebb viszi majd az inflációs rátákat. Amennyiben szükség van, gyorsan tudunk felépni. Múlt héten is kimondta a kormányzó tanács, hogy akár szokatlan, nem, nem bevett eszközöket is hajlandók vagyunk felhasználni annak érdekében, hogy az alacsony infláció túlságosan hosszúan nyúlását megátoljuk. Azzal hogy gyakorlati lépéseket is tettünk a bankunió felé. 2013 igazán óriási ugrást hozott az európai integrációban. Két évvel nem egész két évvel azután, hogy az EU állam és kormányfők vállalták, hogy igazi bankuniót hoznak létre. Ennek az ambíciózus projektnek a két sarokköve, az egységes bankfelügyeleti mechanizmus, illetve az egységes szanálási mechanizmus mind-mind elfogadásra kerültek, már működnek. A felügyeleti mechanizmus az EKB-ra eh, testálta azt a feladatot, hogy az Európai Bankágazat felügyeletét vállalja. Ennek a mm, felügyeleti mechanizmusnak a keretében a bankágazatba vetett bizalmat sikerült helyreállítanunk, és így megteremtjük a feltételeit annak, hogy a hitel kihelyezés a reálgazdaságba újra meginduljon. Az EKB átfogó elemzése ennek a célja pontosan ez. Az EKB-nál mi tisztában vagyunk, hogy ez mekkora terhet ró ránk, mekkora felelősség nyomja a vállunkat, éppen ezért hiteles, következetes módon kívánjunk ellátni ezt a feladatunkat. Biztosítottam önöket arról, hogy semmilyen körülmények között nem fogunk engedni az átfogó elemzés szigorúságából. Ami a bankszanálási mechanizmust illeti, örülünk annak a politikai megállapodásnak, amely 2014. március 20-án megszületett intenzív tárgyalások folytak a társjogalkotók között, ennek következtében hatékonyabb, hitelesebb és európai rendszer jöhet létre. Az Európai Parlamentnek kulcsfontosságú szerepe volt ebben a kiváló eredményben. Hangsúlyoznám ennek a megállapodásnak három fontos elemét. Először is mi végig hangsúlyoztuk annak fontosságát, hogy az egységes bankszanálási alap megfelelő finanszírozását biztosítani kell, ezért üdvözöljük azt, hogy ez a szanálási alap gyorsabban kerül majd közösségi finanszírozás alá, és jelentős előzetes finanszírozás frontloading valósul meg. A kettő együtt azt jelenti majd, hogy a szanálási alap már az elejétől fogva bevethető lesz, és hatékonyabb lehet abban, hogy a bankok és az állami finanszírozás között megtörje ezt a kapcsolatot, és ezáltal védje az adófizetők pénzét. Reméljük, hogy ezen a téren a szanással a finanszírozásra terén minél hamarabb konkrét lépések is történnek. A második fontos eleme annak, hogy hatékony és gyors döntéshozatali folyamat jön létre, akár egy hétvége alatt is szanálni lehet egy bankot. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy működőképes legyen ez a rendszer. Végezetül örülünk annak, hogy az LKB felügyelőként elsőleges szerepet játszik abban, hogy eldöntsük, hogy egy bank szanálása szorul-e. A pénzügyi szabályozás reformját szélesebb szempontból tekintve 2013-ban több fontos lépés is történt, ebben a parlament mind szere, eh, fontos szerepet játszott az egységes szabálykönyv. Eh, a harmonizált prudenciális szabályok egységesítését szolgálja, ez fogja az egységes belső piacot a pénzügyi szolgáltatások terén, mint egy cementként összetartani. A tőkekövetelmény rendelet és irányelv elfogadása tavaly áprilisban elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a banki ágazat stabilitását növeljék. Ezzel párhuzamosan a bankoknak a bank helyreállítási és szanálási irányelv előfeltételét is 2015-től teljesíteniük kell, például helyreállítási terveket, szanálási terveket, a szanálási hatóságokkal együttműködési terveket kell létrehozniuk, és megfelelő változásokat kell e, eszközölniük a működési struktúrákban. Ezzel lehetőség lesz, e, lehetővé válik az, hogy a reálgazdaságot szolgálják újra a banki szektor szereplői. Ezért olyan fontos számunkra, hogy megtartsuk ezt az elértő e, tempót, ezt a lendületet, és hogy további jogszabályokat fogadjunk el. Az első a benchmarkokra vonatkozó jogszabály. Ennek az elfogadása nagyon fontos, mert a, a szabályozási bizonytalanság az egyik legfontosabb szempont, ami miatt az Euribor panelből kilépnek a bankok. A másik az árnyékbank ágazat. E tekintetben a pénzpiaci alapokra vonatkozó Európai Bizottsági Javaslat biztosíthatja azt, hogy a pénzpiaci alapokat jobban lehessen szabályozni, kezelni. A harmadik ilyen fontos javaslat a bankágazat struktúrális reformjára vonatkozik. Ennek elfogadása hozzárulhat ahhoz, hogy a különböző nemzeti szabályok miatti felaprózottság ellen felépjünk. Ezek még megoldatlan jogalkotási javaslatok, remélhetőleg az elkövetkezendő hónapokban ezeket le tudjuk zárni, és mint egy a válsággal megindult munkára feltesszük a, feltehetjük a pontot a hatos csomag felülvizsgálatával, illetve a kettes csomag felülvizsgálatával láthatjuk majd, hogy pontosan hol vannak még hiányosságok a gazdaság és monetáris unióban. Ezzel az európai perspektívával az Európai Parlament garantálhatja azt, hogy az elért eredményeket konszolidáljuk, miközben az általában az irányítási keretet vagy, vagy kormányzási keretet is tovább javítsuk, ahol erre szükség van. Az európai pénzügyi felügyelők rendszere, ennek az átdolgozott formája lehetővé teszi, hogy az új helyzethez alkalmazkodjunk. Az európai pénzpiaci felügyelet, illetve a rendszerkockázati tanács létrehozása szükséges és fontos szerep volt, ugyanakkor változnak a dolgok, változik a helyzet, ezért finom hangolni kell a rendszert, főként a felügyeleti mechanizmus létrejött emiatt. Tisztelt képviselők, tudom, hogy most utoljára ülésezik az önök szakbizottsága a parlamenti mandátum vége előtt, ezért megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjuk mindannyiuknak. Nagyon jó volt önökkel együttműködni, építő jellegű volt ez a szakmai kapcsolat az elmúlt öt évben. Most pedig szívesen rászólok kérdésekre. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is a néppárt nevében. Ori Mortman Kólasszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! A néppárti frakció nevében szeretném megköszönni önnek az aktív részvételét a párbeszéddelben, amelyet a parlamentünkkel és a szakbizottságunkkal folytatott, és személyesen, mivel utolsó ciklusomat töltöm a parlamentben, szeretném én is megköszönni nem csak az aktív részvételt a párbeszédben, hanem azt a szakti támogatást is, melyel mindig biztosította a szakértelmét számunkra. Ez fontos volt. Az általunk kitűzött eredmények elérések során, a Sixpack kapcsán is, meg az egységes bankmentési mechanizmus létrehozásakor is. Az EKB támogatása, Drági úr is elmondta, elnök úr is decemberben, nem csak, az, nem csak nevében kell egységes legyen a rezolúciós me mechanizmus, hanem eh, voltak épp a parlament egységét is erősíti ennek az eredménynek az elérése. Köszönet ezért. Kérdésem az értékállomány minőségi áttekintés és stresszteszt módszertanát érinti. A független szakértők részvétele tagállami szinten a kérdésem tárgya. Ön azt mondta, hogy ez lesz a helyzet, ám kaptam olyan információt, hogy a részvétel szintje nagyon különbözik. Hollandiában a független szakértők bevonása nagyon mély, nagyon átfogó, de más tagállamokban nem ennyire jellemző ez a felállás. Vajon ezeket az utóbbi tagállamokat kicsit közelebbről vizsgálják majd? Mert az értékállomány, vagy eszközállomány áttekintési vizsgálat eredménye nagyban függ attól, mennyire függetlenek a szakértők, akik elvégzik. Aztán a 60 milliárd, ami a potenciális közvetlen recapre alkalmazandó plafon nem feltétlenül alkalmazandó, ez jó vagy rossz hír? Mert ez is nagyban függ az eszközállomány minősítés minőségétől. Úgyhogy ha az gyenge, akkor ez az intézkedés sem lehet erőteljes. Ön hogy látja ezt az összefüggést? Köszönöm szépen. Köszönöm először is a dicsérő szavait ami pedig nem is persze a kérdéseit is. Azt garantálhatom, hogy minden tagállamban igen sok független vállalat és szakértő működik ezen a területen. Összességében körülbelül 5000 személy vesz részt ebben a szakmai feladat ellátásában 18 tagállamban. Jó részt külső auditorok ezek, a nemzeti hatóságok által a hitelfájlok és egyéb eszközállomány minősítésekbe bevont szakértő, és szükség is van ezekre a külső forrásokra, hiszen egy nagyon hatalmas feladatról van szó csak hogy egy, egy betekintést nyújtsak ennek mértékébe. Körülbelül 200 ezer hitel dossziét kell néhány hónap alatt átvizsgálni a 18 tagállamban. Úgyhogy a teljes egy 3,7 trillió eurós tétel ez a teljes ö, vizsgált eszközállományt illetve. Ez egy hatalmas feladat, és persze a független magáncégek bevonása csak, a piac, csak ez garantálhatja a piac szemében a hitelességét ennek a vizsgálatnak. Úgyhogy minden tagállamban vannak ilyen csapatok, és minden tagállamban a csapatban nagyon sok külső auditor, könyvvizsgáló és szakértő szerepel összességében nagyon magas számban. Ezt tehát garantálhatom. értelemben tehát egy nagyon komoly szakmai feladat ez, és ellátása is. Ez is nagyon sok függ, mm, tehát hivatalos oldalról is, meg a magáncégek részéről is. Nagyon fontosnak tartják ezt. Azt bizonyos fajta eszköz típusokra specializott magánauditor cégek működnek az egyes tagállamokban, legyen az ingatlan, árueszköz és különböző más hitel ügyletek szakértői, specializált szakértői vesznek részt ebben a munkában. Ami a 60 milliárdos ISM tétel illeti, és azt, hogy vajon szükség lehet-e vagy sem, hát minden attól függ, előre nem lehet tudni. Egyrészt nem lehet tudni, hogy milyen mértékű tőkehiányosságok adódnak majd. Az, az remény, hogy a végén nem lesz szükség erre a pénzre, abból táplálkozik, hogy ugyan most a piacon nagy, nagy az étvágy, nagy étvágy mutatkozik a, a, az eszközökre, nagyon sok államban látható, hogy a bankok bejelentették már ez évben is, hogy tőke, tőkéjüket növelni fogják, és ebben a pénzügyi környezetben, és hogyha ez tovább folytatódik majd novemberben, akkor lehet, hogy fenn fennáll a lehetőség annak, hogy azok a bankok, amelyeknek tőkére van szüksége, a, a, a piacon beszerezhetik ezt. Tavaly nem így festett még a helyzet, mikor tárgyaltuk az ISM-et, de most a helyzet más. Így tehát vannak ilyen értelmű előrejelzések is. Vehetem ezt úgy, hogy a magánszféra részvétele tekintetében nincs semmiféle szűrés, információs szűrés a tagállamok, illetve a tagállami felügyeleti szervek részéről. Tehát hozzáférnek a bankok belső információhoz, nem, nem szűrik őket. is nem igazán értem a kérdést. Hát hallottunk olyan híreszteléseket, hogy egyes helyzetekben, esetekben korlátozzák a, a betekintést a bankokban, a felügyelőtei hatóság előtt. Tehát bizonyos információkat visszatartanak. És felmerültek olyan hírek is, hogy nem igazán szűrt vizsgálták át a banki eszközállomány. Tehát azt mondja, hogy, hogy nem férnek hozzá a vizsgálódó hatóságok, vagy, vagy független cégek. Hát nem a maga a cég kiszáll a bankodba, és áttekinti a hiteldossziékat. Nincs semmiféle szűrési lehetősége a banknak. Oda mennek. Általában kíséri őket egy, egy hivatalos ember is, a hatóság részéről, és hát megnézik a dossziékat. Ebből nincs kétség. Köszönöm, azért ellenőrznünk kell, mert volt másfajta híresztelés is. Jól tudom, hogy az LKB és az Eurogroup elnöke is. És mindig azt á, mondta, hogy nem tényleges vizsgálat lesz. Igen, ez mindenki érdeke, legkivált kép az LKB érdeke, hogy, hogy valóságos vizsgálat történjen. Most a szociális a frakciójában Leonardo Dominici a szó. Köszönöm szépen, Sharon. Kedves alelnök úr, Konstanció úr, a kérdésem arra vonatkozik, hogy az utolsó a tanácsülésen, amelyre április 3-án került sor, ott milyen végkövetkeztetések születtek. Április 3-a után vannak-e már újdonságok azzal kapcsolatban, hogy a quantity easing témájában sikerül előrelépnünk? Ön itt beszélt ma arról, hogy lehetőség nyílik az unconventional instruments-re való, ezekkel való lépésekre. Mit vár a központi bank ettől, és hogy gondolja, hogy ezek az unconventional instruments néven futó eszközök mikor vethetők be? Ez az általános helyzettől függ, vagy attól, hogy hogyan néz ki a gazdasági ciklus, vagy esetleg azt várják, hogy bizonyos tanulmányok elkészüljenek azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú eszközökre van szükség. Sokat beszélnek például az Asset Banking Securities szektorról, és Drági úr is a legutolsó öm, sajtó tájékoztatóján erről beszélt, erről a lehetőségről. Tehát mit gondol ön az ADS-ekről, mire van szükség ahhoz, hogy ezeket bevessük, tehát hogy először ki kell alakulni a piacnak? És általában. Ugye ez azért mégiscsak elég hosszú időt vesz igénybe, ugyanis hogyha az összes aspektust megvárjuk, hogy beteljesüljön, akkor azért ez elég hosszú időt vesz igénybe. Nem tudom, hogy ön mit gondol erről, lehet-e hipotéziseket építeni ezzel kapcsolatban. És végül egy általánosabb kérdés. Drági elnök úr többször is elmondta, egyébként szerintem helyesen, hogy rendkívül fontos az, hogy milyen egymás utániságban következnek be a politikák, és hogyan koordináljuk őket. A monetáris politika önmagában nem elegendő, még akkor sem, hogyha szerintem ez egy elengedhetetlen feltétele a helyzet rendezésének. Úgyhogy most ezzel kapcsolatban annyit mondanék egész egyszerűen, hogy az Európai Központi Bank vajon emlékezteti el a kormányokat arra, hogy az egymás utániság, illetve a koordináció feltételeit hogyan valósítják meg, és a kormányok hogyan reagálnak a növekedési ütemmel kapcsolatban, ami azért még most is nagyon gyenge. Köszönöm szépen a kérdést. Az első kérdéssel kapcsolatban úgy kezdeném, hogy emlékeztetnék arra, hogy az infláció célok középtávú célok. Tehát ezt középtávra alakítottuk ki, nem a következő hónapra vagy negyedévre, de nem is egy, egy évre előre tervezünk, ez egy középtávú cél. Azután körülbelül egy hónappal ezelőtt, márciusban kiadtuk az előrejelzéseinket, amelyekben azt látjuk, hogy ugyan az infláció nagyon alacsony szintű most még, valószínűleg ez szép lassan 2016-ig emelkedni fog és 2016 végére, legalábbis ezen forgatókönyv alapján 1,7% lesz. Nos, ez csak egy input ahhoz, hogy hogyan is dönt majd a tanács, de releváns mindenképpen a márciusi vitánk szempontjából is, és abból a szempontból is, hogy úgy döntöttünk, hogy egyelőre semmit sem teszünk, legalábbis márciusban így döntöttünk. De ez ugye középtávra vonatkozik, mint ahogyan ezt már említettem. Mi magunk is meglepődtünk azon, hogy mennyire alacsony az infláció. Márciusban 0,5% jött ki, ez minket is meglepett. Nagyon nehéz volt ezt értelmezni, hogy ez mit is jelent pontosan. Elképzelhető hogy különböző tervezési kérdések vesznek ebben részt, vagy esetleg más hatások miatt valósult ez így meg. Minden esetre meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi történik majd áprilisban az inflációs rátával. Az is elképzelhető, hogy kiemelkedőbb lesz, tehát megugrik az inflációs ráta áprilisban. Minden esetre, ha nem konkrétan a számokat nézzük, az fontos látni mindenféle döntés meghozatala előtt, hogy a fo- saját forgatókönyvünkhöz képest uh, hogyan változik a helyzet, megváltozik-e a márciusi előrejelzésekhez képest a helyzet, vagy sem. Tehát ha az inflációs ráta megváltozik az egész 2014-es évre, amely mm, eredetileg 1%-ra terveztük, meglátjuk, hogyha 0,5% marad, akkor ez megváltoztatja a helyzetet. A helyzet, mint ahogyan azt mindenki tudja, nagyon nehéz, aggasztó azért, mert egy nagyon alacsony inflációs helyzetben ennek lehetnek potenciálisan negatív hatásai is, főleg akkor, amikor nagyok a az, adós, az eladósodás mértéke, akár a privátszféra, akár a állami szféra részéről, és mindenféle sok hatás akár negatívumba is, tehát deflációba is válthatja ezt a rátát, mint ahogyan azt már bizonyos tagállamokban láthattuk is. És ez a negatív infláció nagyon komoly problémát jelentene. Tehát ezzel a problémával foglalkozni kell, fogunk is. A monetáris politikánk egy olyan helyzetben, amilyen a válság után kialakult, a recesszióban, hogy néz ki a monetáris politika, elveszti hatékonyságát, nem olyan hatékony, mint egy rendes, normális helyzetben. Ezt tudjuk mindnyájan. Éppen ezért jó néhány országban különleges intézkedéseket kellett bevezetni, mint ahogyan a három trilliós kisegítő csomag esetében ezt mi is megtettük. Egyébként én úgy gondolom, hogy ezt nem is döntheti el egyedül senki. Hogyha középtávra nézzük meg a forgatókönyvet, amennyiben változik, és amennyiben szükség lesz arra, hogy tegyünk valamit, a megfelelő intézkedéseket hozzuk meg az adott helyzethez. Ebben az esetben fontos, ahogyan arra már utaltam, hogy a kormányzó tanács az LKB-n belül el tudja fogadni azt a gondolatot, hogy a nem konvencionális politikák is összeegyeztethetőek mandátumunkkal, és ezeket fel is lehet használni ilyen különleges helyzetben. Elnézést! Van itt néhány sürgősségi helyzet minden esetre akkor, amikor a monetáris eszközökről beszélünk, ezek kevésbé hatékonyak akkor, amikor recesszió alakul ki. Igen, ez tulajdonképpen minden közgazdasági szakkönyvben benne van. Pontosan ez történik egy pénzügyi válság utáni recesszióban, ami teljesen más helyzetet vetít előre, mint más helyzetek. Ugyanis az egész pénzügyi rendszert rengette meg ez a válság, és a bankválság, mint amely, amilyen volt is, középtávra ö, működik tehát ez a, hely, ez a rendszer, de az biztos, hogy ehhez több időre van szükség, és egész egyszerűen a recessziónak a természete ilyen, abból adódik, hogy miután a pénzügyi intézményekből, illetve a pénzügyi világból indult ki az egész válság, ezért hosszabb idő lesz az is, hogy ezt visszaállítsuk. Nos, hát ami a az ön kérdését illeti, itt vitatkoznék, ugyanis pont azelőtt, hogy idejöttem, arról értesültem, hogy az európai bankrendszert és más nagyobb régiókkal összehasonlítva, mint mondjuk az Egyesült Államok, tehát ezek a fajta összehasonlítások azért eléggé félrevezetőek lehetnek, és az biztos, hogy az európai rendszerre negatív ez az összehasonlítás. Például az Egyesült Államokból egy adattal szolgálnék ennek alátámasztására. Tavaly az FDIC alelnöke Európába látogatott, elmondott egy beszédet, a kalkulációk jelentek meg a tőké, tőke áttételi arányok esetében az európai nagybankok, illetve az amerikai nagybankok közötti összehasonlítást mutatta be. És hogyha csak a puszta számokat nézzük, akkor már abból is kiderül, hogy egészen más a számviteli rendszere a két bankrendszernek. Az európai, illetve az amerikai bankok esetében ez 6,2%-ra jött ki, az európai bankok esetében 3,7% van. A nemzetközi pénz számviteli sztenderdek alkalmazásából adódik a különbség, ugyanis hogyha ezzel a közös rendszerrel hasonlítjuk őket össze, akkor nagyon hasonló lett ez az arány, tehát 3,7 és 3,8 százalékra jött ki. Tehát nagyon fontos az, hogy az európai bankok mérlegét megfelelő összehasonlítási kontextusba helyezzük. Köszönöm. Megkaptuk a legfrissebb FDIC ajánlatokat, javult a helyzet. Ole Schmidt Zalde részéről a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet én vagyok, az itt vagyok. Köszönöm, alelnök úr. Az ALDE frakció és jó magam nevében mi is már lerúttuk nagyra becsülésünket önök előtt, ön előtt, mert minden európai szerintem öröm örülhet annak, hogy az LKB működött. Önöknek nem az a feladata, hogy politikai testvérként működjenek, de ilyenként is jól ellátták a feladatokat, mert nagyon kevés intézmény töltötte be a felelős politikai szerepét úgy, mint ahogy önök tették. Kérdésem egy kicsit konkrétabb viszont, ugye most megint az idő tényezőről kell beszélnünk. Ha olvassuk Drági úr anyagát, itt a államháztartály konszolidációról van szó, a francia miniszterelnök meg azt mondja, több idő kell. Adjanak több időt egy kicsit, és majd mindent rendezünk. Minden rendben lesz. Csak egy kis időt még halljuk újra és újra. Talán ön kommentálná -e ezt. A másik dolog pedig. A Barózó urat segítő szakemberre célzok, aki ismét feldobta a megtakarítás, a megszorítás témáját. Ő meg ő most is egy vállalatási kampány elején áll, mint mi is, számunkra létfontosságú, itt, itt, itt világosan fogalmazunk. Túl kevés, túl sok, vagy kiegyensúlyozott-e ez a megközelítés. Mint mondottam, az EKB rendkívül felelős módon járt el, és ilyen intézményként is talán tudna tanácsot adni kollégáimnak, akik kampányba mennek. Én nem kampányolok ugyan, de fontos, hogy egy kampányüzenet megfogalmazódjék a növekedő, fenntartható európai gazdaságról. És viszont még egyszer köszönöm, amit eddig tett. Thank you very much uh, for your words and as I... Köszönöm a kedves szavakat. Hogy azt az elején is elmondtam, ami az önök parlamentjének, illetve a szakbizottságának a szerepét illeti, a pénzügyi szabályozásban. Nagyon jó munkát végeztek. Jó volt együttműködni. Hogy ez mennyire a véletlen egybeesés, hogy ilyen sokszor egy véleménye voltunk, azt nem tudom, de minden esetre így volt. Ami a fiskális konszolidációt illeti, a Franciaország konkrét esetére átérve az Európai Bizottság asztal ez elsősorban Franciaország nem régen tett bizonyos vállalásokat a fiskális politikával kapcsolatban. A dolga az, hogy teljesítse ezeket a vállalásokat. Úgy tűnik számomra, hogy van bizonyos lemaradás ezen vállalások terén, de mindig a tagállam dönti el, hogy hogyan teszi ezt, hogy a kiadásokat csökkenti, adót csökkent, ez mindig a tagállam döntése, de ha vállaltak egy célt, vállaltak egy célkitűzést, azt tartaniuk kell. Ez a mi véleményünk. Ami az egész vitát illeti, nehéz ezzel kapcsolatban véleményt mondani, mert sajnálatos módon a közgazdaságtan nem egy exakt tudomány, hogy azt önök is megtanulhatták, így nagyon nehéz számszerűsíteni és objektív kalkulációkkal előállni, amit senki sem kérdőjelezhet meg mindig kérdőjelek övezik ezeket a számokat. Például a multiplikátorokkal kapcsolatban mindig megkérdezik, hogy ezek magasabbak voltak, mint ahogy azt eredetileg gondolták. Tehát ezeket a, a, a kérdéseket nehéz teljesen kibogozni. De az IMF is azt mondta, hogy a multiplikátorok nagyobbak voltak, így tehát a fiskális konszolidációnak lehet, hogy nem kellett volna ekkorának lenni, ha tudták volna, hogy mik az igazi multiplikátorok, szorzók. De a legeladósodottabb tagállamok és a piaci finanszírozással nem igazán, élni nem igazán tudó tagállamok azok, ahol a fiskális konszolidációra a legnagyobb szükség van. Ez biztos. De hát, ezek mindig kényes és vitatott kérdések, de az biztos, hogy a számadóság aránya egy-két tagállamban túlzott volt. A világ többi részén azonban nincs megfelelő gazdasági növekedés ahhoz, hogy ezt ellensúlyozza. Ha lenne, akkor jó lenne, de nincs. Alacsony növekedés éveit éljük, és elhúzódhat ez az időszak. A fejlett gazdaságok stagnációjáról beszélnek a szakértők, és akkor a demográfiai szempontokról még nem is beszéltünk. 2030-ra a az elkövetkező években éves szinten 6%-kal csökken majd a munkaképes korúak száma, így tehát ezzel is valamit kezdeni kell. Ezek mind kihatással vannak a növekedési potenciára. sokan e, ezeket a strukturális szempontokat figyelmen kívül hagyják, sajnálatos e, módon, de 20 évvel ezelőtti növekedési e, ráták reálisan nem várható, hogy visszajöjjenek, így tehát valami mást kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a kitettségünket itt Európában az eladósodottságnak. Köszönjük! A zöldök nevében Sven Gigot következik. Hello, also... Jó napot! Én is üdvözlöm Önt. Mi is üdvözöljük Önt, Alának úr. Egy kérdés. Először. 12 nappal ezelőtt körülbelül volt egy ülés Brüsszelben, melynek célja az volt, hogy megtárgyalják, még feltételek között lehetne a preventív újratőkésítést a BRD hatály alatt meglépni. A parlament keményen küzdött ez ellen a, a megoldás ellen, így sikerült bizonyos határokat beépítenünk az irányelvbe, amelyek meghatározzák ezeknek az eszköznek a működését. Úgy hallottuk, hogy az LKB egy kemény, ezen feltételek kemény értelmezésének felpuhítása mellett tört láncsát. Az LKB valóban aggája figyeli ezeket a kemény restriktív határokat, a preventív újratőkésítés amelyek korlátozzák, mert szerintem ez megnyithatja az utat ismét a Pandora szelencéjét a kormányzati vagy a költségvetési bankmentések előtt. Köszönöm a kérdést, mert hogy ez a kérdés valóban érzelmeket kavart. Nagyon sok helyen. Talán önöknél is. Ha jobban megnézzük, az én következtésem az volt, hogy az egész vita voltak éppen egy, egy, egy félreértés volt, egyfajta kakukfióka az egész témában. Voltak éppen nincs különbség a között, amit önök mondanak, illetve igyekeznek megvédeni, meg a között, amit az LKB a bail-in eszköz használata, és nem a bail-out használata tekintetében a bajban levő bankok megsegítésére. 2015-ben két eszköz lesz a jogszabályok alapján. Ugye egyrészt kétfajta jogszabály lesz. Egyrészt a DigiComnak az iránymutatásai, a bizottsági iránymutatások, az állami támogatások szabályozásában, ezen iránymutatások alapján vannak olyan intézkedések, melyeket alkalmazni kell az alárendelt adóság bailing in tevékenységében, és van egy fejezet a bail re vonatkozóan, amely 2016. januárjában lép majd életbe. Tehát az átfogó értékelésünk köz nem kapcsolódik jelenleg ez. Amit ezen az ülésen megvitattak, az IBRD 17-es cikke volt a, a téma, mely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen feltételek mellett lehet bankot ö, szanálni. A 27.1-es ez a, az, hogyha közpénzeket kap a bank. Tehát, hogyha költségvetési forrásokat kap egy bank, akkor szanálás alá kerül. Ugyanakkor az is kimondja a szabály, hogy ez, ezzel az egy, egy első pont alól vannak bizonyos kivételek, ha bizonyos feltételek érvényesülnek. Nos, az Európai Bizottság értelmezése a stressztesz definíciáról, ami az alapforgatókönyv, a legrosszabb forgatókönyv szerint, az alapszinten el lehet képzelni, hogy ez a vizsgálat. A 27 cikk szövegében a valószínű veszteségek így határozhatóak meg, ez pedig nem lehet a kettes pont alatt levő kivételek tárgya. Tekint, tehát a forgatókönyv csak egy forgatókönyv, nem a veszteség felmérése. A másik értelmezés persze az lehet, másik olvasat, hogy nincs ilyen kapcsolat a két tétel között, és akkor a kivétel értelmezhető a baseline forgatókönyvre is, meg a, a legrosszabbra is. Ám bármelyik értelmezés érvényesül, nincs semmi operatív kihatása 2015-ben. Még akkor sem, hogyha az az olvasat érvényesülne, hogy a tőke hiány a baseline forgatókönyvben úgy minősül, hogy a 27-es szik szerint a 27.2-es pont alá esne, még ilyenkor is, hogyha közpénzeket használnak fel, a, fő, a bizottsági iránymutatás érvényben marad, és így kell ezt a hiteltételt érvényesíteni. És kétszerűen más szabály nem is érvényesül, csak ez. Tehát az operatív, tényleges következményei a Bélinnek voltak éppen mindkét olvasatban pontosan ugyanazt a következményt hozzák. akkor 27.1 szerint a bank formálisan a szanálás alá kerül, és ha megkapja a kivétel szabályt, akkor független attól, hogy közpénzek vagy nem közpénzek kerültek-e felhasználásra, ugyanaz a helyzet, mert hogyha vannak közpénzek, tehát ez nem valószínű a jelenleg helyzetben, de ha mégis még a baseline alapján is szükség lenne költségvetési forrásokra, akkor először az alárendelt hittel érvényesülne első körben, és a jogszabály érvényben maradna, alkalmazásra kerülne. A BRD-nak mindig is nagy támogatói voltunk, annak minden szakaszában, erről nyíltan is ö, kollégáimmal együtt kinyomítottuk. Úgyhogy gyanút, minden gyanút eloszlatnék ezzel kapcsolatban. Nagyon meglepett tehát az, hogy nagy vita alakult ki, még az operatív összefüggésben ezzel a szabályal kapcsolatban. Hiszen a bail-in szabályok mindenképpen ugyanazt eredményezik, független attól, hogy a, melyik olvasatban érvényesülnek, vagy hogy értelmezik azokat. Persze felmerül a kérdés, hogy, hogy operatív szempontból vajon alapvető fontosságú, hogy a bank formálisan is szanálás alá kerül-e, még akkor is, hogyha a következményei a beavatkozásnak, illetve hát a, a tőkehiány feltöltésének pontosan azok lesznek, mintha másik értelmezésben történne ez. De mondom még egyszer, nincs különbség. Nincs különbség a bélén szabályokban. Tehát semmiféle olyan vád nem érvényesülhetne, hogy a bailout mellett törne lányzsát az EKB felhasználva adófizetők pénzét. Tehát a bizottsági remutatásának alkalmazása mentén ez kizárt, amelyet mindenképp alkalmazni kell. Köszönöm szépen! Nagyon pontosan szeretnék fogalmazni, Itt a cikkből kiderül az, hogy egyfajta megelőző jellegű újra tökésítés milyen esetekben valósulhat meg. Amennyiben ezt szűkebben értelmezzük a feltételeket, akkor az megnyitja az utat új öm, állami támogatási formákra minden esetre. Az igaz, hogy amennyiben a az értelmezés kicsit tágabb értelmezésű, akkor megint egész más a helyzet. Nem tudom, hogy jól értelmezem-e, mi szerint a központi bank a szélesebb értelmezés mellett tette le a voksot. Tehát, hogyha ezt könnyebben lehet felhasználni, akkor az természetesen hatással lesz arra, hogy 2015-ben nagy valószínűséggel jobban fogják alkalmazni az újratőkésítést. Ez volt a célja tehát a központi banknak, mi szerint a feltételei az állami támogatások felhasználásának egyszerűbb legyen, Elnézést kérek, hogy a válaszomban saját magamat ismétlem, nem voltam biztos a kérdés lényegében. Nos, tehát operatív szempontból más lesz azért a helyzet, ugyanis ön azt mondta, hogy mondjunk, mondjak egy olyan példát, amely ilyen fajta felhasználását tenni lehetővé a közpénzeknek. Most ebben az értelemben ez így nem igaz. Itt egy ennél sokkal szélesebb körű alkalmazást vagy értelmezést kell adni. És amennyiben valóban különbséget lehetne ezzel generálni, akkor elképzelhető, hogy 2016-ban ez megjelenne, 2015-ben biztos, hogy nem, ugyanis 2016-ig a vonatkozó szabályok még nem lépnek életbe. Én nem voltam ott egyébként ezen a találkozón, de mm, amennyire ismerem a helyzetet, 2015-ről és 2016-ról volt szó, hiszen itt a felügyeleti intézkedések életbelépése volt a téma, de az a, tehát a vonatkozó fejezet még nem lép életbe 2016 előtt. Tehát ennyit a szélesebb körű értelmezésről. Tehát ennek nincsen a működésre közvetlen hatása. Tehát nem fogjuk ezeket a az intézkedéseket nem megfelelően felhasználni. Az ECOFIN-ban Mário Drági említést tett arról, hogy a DG.com akikkel egyébként holnap fogok találkozni, hogyan vélekedik mindenről. Tehát ön is ugyanezt mond, illetve ő is ugyanazt mondta, amit ön. Igen, és pontosan ez is fog történni. Tehát itt nincsenek titkok. Az iránymutatások a DigiComp részéről teljesen világosak, és ezt fogjuk alkalmazni. Rendben. Néppárt nevében Werner Langen. Köszönöm szépen alelnök úr. Azt olvastam, hogy az LKB végig gondol. Bocsánat, Werner. A tolmács berendezést állítja be éppen az alnök úr. Tehát azt olvastam, hogy az LKB számításokat végzett arról, hogy egy milliárdos hitelinjekciót, költőkérinjekciót ad állampapírok felvásárlására kötködik. Az elmúlt évben, 2012 közepétől az eurózónát sikeresen stabilizálták, ám egy célt nem sikerült elérni. És 2013-ra tűzték ki ezt, az elnök kijelentése szerint azok az államok az államokat és a bankokat szét kéne választani. Az olcsó pénz oda vezetett tudnék, hogy a bankok különösen Dél-Európában további államkötvényeket vásároltak, ezért aztán nem kaptak, a KKV-k nem igen jutottak hitelhez, meg a gazdaság általában, hanem, hanem inkább ö, államkötvényeket vásároltak a bankok, és ezzel a függőség még nőtt. Vannak német programok, amelyeket most számolnak amelyekkel számoltak, és többféle irányra mutatnak. Tehát, hogyha mi szerint, ha a kamatokat alacsonyan tartják, akkor az nem feltétlenül pozitív Európa egészében. Az idős ellátás Észak-Európában, tehát a nyugdíjak működtetése egyre nehezebbé válik az alacsony kamatábakkal, tehát az egyes nyugdíj alapok egyes tagállamokban közvetetten leértékelése kerültek, meg a magánmegtakarítások is, az inflációs ráta összevetésében is alacsonyak ezek a kamatok, és a pénzügyi piacok meg adóztatásra vonatkozó tervek, amelyeket ugyan 2012-ben elvetettek, mégis 187 milliárd euróra rúgnak ez, ez négy éves átlagban, amelyek korábbi felvásárlásokból származó tételek a legnagyobb részben Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában és Írországban. Oda vezettek ezek a, ugyan a tranzakciók, hogy a helyzet rendeződött, meg lenyugodtak a piacok, ez jó, ám hogyha nagyban tovább viszik ezt a politikát, akkor az EKB nem csak hogy túllépi saját mandátumát, hanem saját provokál olyan kamatlápolitikát, amely senkinek sem segít. Ezért az a kérdésem, hogy minden pozitív mérleg ellenére, amely 2013-ban meghúzható, ön hogyan látja a kihatásokat 2014-re, hogyha az LKB ilyen ö, számításokat végez, illetve hogyha az LKB állítólag ilyen politikát visz, politikát. Köszönöm szépen a kérdését. Először is hogy mondjam el, hogy még nem született döntés. És az, amit olvasott a sajtóban, azt én is olvastam. Ez egy trilliós tételről. Ám a szakértők és munkacsoportok nagyon sok hipotézis számolnak végig, és ez a feladatok is. Ám azt tanácsolom, hogy senki se vegye készpénznek azokat a szakmai tanulmányokat, amelyek végig gondolnak bizonyos hipotéziseket, tehát döntés semmiről sem született. Ám a következőt hadd mondjam el. A mandátumunk, mely a szerződésekben az, ben gyökerezik, az, hogy középtávon árstabilitást kell biztosítanunk. Az árstabilitás pedig azt jelenti, hogy mindig két olvasata érvényes, egyrészt el kell kerüljük az inflációt, másrészt a nagyon-nagyon alacsony inflációt is el kell kerüljük ez egy szimmetrikus feladat, és, mint mondtam, a szerződésekben fogalmazódik meg. Emlékezzünk vissza Japán több éves deflációs tapasztalatára, hogy rámutassunk arra, hogy a defláció is nagyon nagy gondokat okozhat, nem csak az infláció. Tehát az a felhatalmazásunk, hogy az árstabilitást biztosítsuk szimmetrikus rendszerben. Az infláció pedig nagyon alacsony. Nem volt nagyon régóta, sosem ilyen alacsony és ez magyarázza az alacsony kamatlábakat. Egyébként az infláció. Mindenhol érvényesül ez alacsony infláció. Nyugaton 1,2. Alacsony. A kamatlábak, a, köz, a jegybankok kamatlábai pedig nagyjából nulla körül vannak. Mindenhol, minden nagy gazdaságban a világon, különösen a fejlett gazdaságban nulla körül mozognak. Megvan ennek az oka persze, és mi nem különbözünk másoktól, ahogy a jegybanki teendőiket, vagy a banki teendőket ellátjuk. Negatív kihatásai vannak tehát bizonyos gazdasági szereplőkre, ám mint jól tudják, nincs olyan politikai intézkedés, amely mindenkit, minden érdeket kiszolgálna a gazdaságban. Tehát, és legfő feladatunk, hogy a mandátumunknak megfeleljünk, ezt tesszük tehát. Mint mondottam, a kamatlábak mindenhol alacsonyak. Az IMF épp most adta ki a világgazdaság előrejelzését, nagyon érdekes hármas fejezettel, mely taglalja azokat az okokat, amiért ilyen alacsonyak a kamatlábak világszerte, és miért marad így a helyzet még néhány éven át. Ebben a tekintetben tehát nem mi kevesebb rendkívül lépést tettünk, mint más központi bankok, és mint mondtam mindig a felhatalmazásunk alapján állunk. Az egymilliárdos LTRO, két LTRO intézkedés idején sokan azt gondolták, hogy elindít majd egy sor negatív hullámot ez majd, nagy inflációs hullámokat kell majd az LTRO műveletek beindítják. Ezeket hát nem mintották be mert a gazdaság helyzet olyan, amilyen nincs. A gazdaságokban nincs kereslet, az euró térségben a befektetések 18%-kal kisebbek, mint 2007-ben voltak a válság előtt tehát. Ha elolvassák a, a bizottság által kiadott felméréseket, a vállalatok véleményét feltérképezve arról, hogy miért én alacsony a befektetési beruházások szintje, szintje, a túlnyomó rész az a válasz, hogy nincs kereslet. Az értékesítési kilátások tehát nem túl magasak a befektetések nyomán várható értékesítések. Ilyenkor tehát döntéseket kell hoznunk, szelektálva a prioritások szerint, amelyeket a feladatomzásunk határoz meg. Ja, meine Sorge ist, dass die Un Aggályom épp az, hogy egyen, az egyensúlytalanságokat erősítik ezek a programok, félrebillentik, éppen, hogy nem eltörlik. A makrogazdasági felügyelet éppen az a, a, az a lényege, hogy ez egyensúlyokat erősítse. Szerintem az lkb nek meg kéne változtatni a mandátumát. Nem lehet a Feddel összevetni az amerikai Feddel, ahol nem csak az ár ö, politikát, árstabilitás szolgálja, hanem a gazdaság élénkítésé is megfogalmazódik a Fed hatáskörébe. Szerintem a 256 milliárd eurós tétel helyén való volt a válságban, ezt aztán leépítették, ha megnézzük, a, a, a görög államadóságok átvételéből bizonyos nyereségi származott, ám az, hogyha egy 1 milliárd eurós eszközt felhasználnak, akkor felveti ennek a felhasználás mikéntje az LKB felhatalmazását. Az államháztartási politika nem tudja helyreütni azt, ami az ilyen, ö, operát, ilyen műveletek keltette egyensúlytalanságban megjelenik. Hagy tegyek két megjegyzést. Egyrészt az egyensúlytalanságokról. Az egyensúly hiány, amely a válság előtt fennállt, különösen a egyes országban jelentős korrekció kommentált. Minden a stressz helyzetbe került ország tavaly pozitív fizetési mérleggel rendelkezett. Először egyébként hosszú évek óta. Olyan országok, melyek helyre át kellett rendezzék államháztartásokat, Görögország is például évtizedek óta tavaly pozitív mérleggel zárt azok a programok és az a nyomásgyakorlás, amelyek e-, e-, korrekciókhoz vezettek, működtek, és e, megvalósultak. Nem vállaltunk olyan felhatalmazást, mint az amerikai Fed, mi csak az árstabilitásra törekszünk, mint mondta, mind a két irányban. Nem csak az inflációt igyekszünk 2%-ra vinni, hanem az is feladatunk, hogy a nulla körüli, vagy a negatív infláció veszélyeit is szem előtt kell tartanunk. Ez a felelősségünk, amelyeket a szerződések rónak ránk. Nem különféle mandátumok ügye kérdése ez, a mandátumok világos. Az LKB elsődleges feladata az árstabilitás biztosítása. Ezt tesszük, és ezt fogjuk tenni. Anélkül, konzekvenciákat is figyelembe véve, amelyek bizonyos történeti tapasztalatokból származnak, hogy a központi bankok a túlértékelik szerepüket, az inflációhoz vezethet. De jelenleg ez a kockázat nem áll fel, nem ebben a világban, nem épp az ellenkezője érzékelhető, és épp az ellenkezővel kell számolnunk. Persze ennek vannak negatív kihatásai egyes érdekekre, ez igaz. De hát a gazdaságpolitika már csak ilyen nem tehet mindenki kedvére, mint ugyanaz egy, ugyanazon lépéssel. For the S&D, Elisa Ferreira, Elisa. A szocialisták nevében Elisa Ferreira parancsolj. Also on behalf of my... Igen, a frakcióm nevében. És koordinátorként szeretnék köszönetet mondani. Mindig is azt mondtuk, mindig is úgy gondoltuk, hogy az LKB, e LKB e az egyetlen olyan intézmény, amely képes volt a válság közepén is meghozni a szükséges intézkedéseket, és az eurózóna szétbomlását, szétesését meggátolni. Két-három kérdést szeretnék önnek szegezni. méghozzá anyanyelvemen, ha megengedi. Tehát, először is, ha megengedi, akkor köszönöm, amit elmondott azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament mennyit segített a bankszanálási mechanizmus létrehozásában. Ugyanakkor fontosnak tartom én is, hogy az elejétől fogva, az első pillanattól fogva legyen egy olyan szanálási alap, amelynek valódi finanszírozása van. Az európai parlament számára nagyon fontos azt hallani, hogy az Európai Központi Bank továbbra is nyomást fog gyakorolni annak érdekében, hogy legyen egy, egy olyan biztos finanszírozás forrása, garantált finanszírozás forrása ennek a szonálási alapnak, amelyről beszéltünk. Szólt az imént a, az infláció veszély mellett a, a hosszantartó defláció veszélyéről is. Nos, ezzel kapcsolatban ez a likviditási ez a likviditás egyszerűen valahogy nem jut el a rágazdaságba, és, és a további piaci fragmentációt hoz létre. Lehetséges lenne a bankok számára az, hogy más fajta biztosítékot is elfogadjon a, ezekhez a, a, a hitelekhez hiszen ez nagyon sokat segítene a bankok helyzetén, és talán a helyzet megoldásában is szerepet játszhatna. recesszió alakult ki, ez a megfelelő Kicsit később meghoztuk a, a szükséges lépéseket, ugyanakkor a keresletet nem sikerült újraélinkíteni. Kínálati oldalon nagyjából rendben vannak a dolgok, de mi van a keresleti oldalal? az eurózónával kapcsolatban mit, mit tudunk eh, erről mondani? Hiszen legutóbb, amikor Amerikában járta a szakbizottságunk akkor Benanke úr legutóbbi beszédét eh, hallhattuk, aki igen komoly aggodalmának adott hangot. Ön most hasonlította össze Amerikát és az eurózónát, és azt eh, mondta, hogy eh, nos ezzel kapcsolatban 6 százalékos munkanélküliségről beszélt. Önök talán túl tudnak lépni a mandátumukon, hiszen jelenleg meg van kötve a kezünk, egész egyszerűen nem tudunk egész egyszerűen nem tudunk megfelelő megoldást találni arra az égető problémára, amelyre megoldást adnak tőlünk az emberek, ez pedig a munkanélküliség. Az LKB mit tehet ez ügyben? Your praising words for the work of the, the ECB and... Uh, Köszönöm szépen. Az LKB munkája részben összefügg ennek a szakbizottságnak a munkájával és ugyanazt is gondoljuk bizonyos kérdésekről. Nos, hát az első kérdésre a válaszom az eszközök, illetve a KKV-k számára biztosított hitelek kérdésében. Nos, önök arról beszéltek, hogy a hitel, hitelbiztosítékként mit tudunk elfogadni. az úgynevezett kiegészítő hitel kérelmek esetében kis összegeket is elfogadunk, vagy ezeket a kis ö, kölcsönöket, hiteleket ö, csoportosítva ö, tudjuk kezelni. Bizonyos országokban alkalmazták ezt a módszert, de nem csak a válság által leginkább érintett országokban, de nem annyira alkalmazták ezt a lehetőséget, amennyire mi azt gondoltuk. De ezt nem hiszem, hogy mi hibánk lenne. Úgy tűnik, hogy mi is történt. A fűnyíró elvet is alkalmazni akarjuk, azért, hogy a saját kockázatainkat lefes, lefedjük. Hát ez is természetes, de természetesen biztosítékként is fel lehet ezeket használni. Nos, hát mi valóban azt vártuk, hogy nagyobb mértékben fogják felhasználni ezt a lehetőséget, és igazából nem is, talál, nem is kaptunk rá megfelelő magyarázatot, hogy miért nem történt ez meg. Valószínűleg egyszerűen spontán okokra vezethető vissza. Ugyanis az alacsony növekedésű időszakokban a bankok nagyon nehezen adnak hitelt, mert magasnak vélik a kockázatot, főként az egyébként is gyenge lábakon álló ö, szektorok, illetve cégek esetében. Nos, hát nagyon sokszor a tagállamokban a KKV-knak nincsen meg a megfelelő tőke követelmény, tehát nem felelnek meg a tőke követelményeknek, és akár mi is legyen az oka mindennek, a lényeg az az, hogy nem annyira alkalmazták ezt a megoldást, mint amennyire azt mi vártuk, pedig még most is egyébként nyitva áll ez a lehetőség. Nagyon sok olyan dolgot tehet a központi bank, amelyel megpróbálja a hitel felvételi módozatokat irányítani. De természetesen nem kényszeríthetünk rá senkit semmire, tehát igazából azért korlátozott az, hogy mit tehetünk. Minden esetre olyan esetekben, amikor bizonyos országokban más mechanizmusokat használnak, mint a funding for lending például, de ez ugyanaz a mechanizmus, ez tulajdonképpen a közvetlen hitelezés eszköze, tehát nincsen szükség semmi másra. Ami pedig a munkanélküliséget illeti, és az alacsony növekedést, az eladósodást. Nos, ezekkel kapcsolatban az első meghallgatásom során itt ebben a szakbizottságban már nyilatkoztam, akkor, amikor kinevezésem forgott kockán, akkor kimondottan beszéltem arról, hogy tulajdonképpen itt a mandátumról van szó, az a lényeg ennek az egész kérdésnek. Ennek két része van részben egy hierarchikus mandátumról van szó, miszerint a zárstabilitás a lényeg, ez ugye szerepel a szerződésekben. Azt olvashatjuk ugyanis a szerződésekben, hogy akkor, amikor az árstabilitást nem fenyegeti nagyobb veszély, akkor kell az LKB-nak a többi cél felé fordulnia. És természetesen mi ezt szó szerint vesszük, és komolyan vesszük hiszen a szerződésben áll ez. Tehát a többi célt azt egy alárendelt célnak tekintjük. De ugyanakkor ezen két cél nem igazán mond egymásnak ellent az esetek nagyon nagy részében. Az infláció igen alacsony, úgyhogy azok a fajta politikák, amelyeket alkalmaznunk kell, inkább a gazdaság élénkítő irányba kell, hogy mutassanak. Ugyanis a 0,25 százalékos inflációs ráta történelmileg is nem, tehát soha nem volt erre példa, példátlan. Úgyhogy olyan monetáris politikai eszközöket alkalmazhatunk, amelyek a gazdaság élénkítést segítik, és amikor megvizsgáljuk azt, hogy mi történik a hitelpiacokon, hát 1% a kamatláb, ez egy nominális GDP alaphoz viszonyítva nem jó mutatója annak, hogy mi fog történni. Az 1% valóban túl alacsony. Megpróbáltuk növekelni, az, növelni az agregált, agregátot a likviditás növelésén keresztül. Tehát megpróbáltunk a bankoknak kölcsönözni, és azt vártuk ettől, hogy majd a pénz mértéke, illetve a hitelezés mértéke növekedni fog, de ez nem működött. De miért nem? Hát részben ugye más központi bankok másfajta eszközöket használtak, azért, mert a bankválság után talán nem túl hatékony, hogyha a bankokon keresztül próbáljuk meg, megoldani a problémákat. Hogyha nem ö, bankoknak ö, hitelezünk, amelyeknek ö, megvannak a lehetőségei a piac ö, stimulálására, másodlagos piacokon, ez egy lehetőség. Természetesen nagyon sok minden függ még ettől, és nem is annyira lineáris az összefüggés, sokkal komplexebb kérdésről van szó. De ugye ez egy lehetőség, hogyha a bafokat ki akarjuk kerülni. A minőségi könnyítések, quantitative easing például, nyitott pi, nyílt piaci beavatkozásnak is tekinthető, de itt tulajdonképpen csak a piacokra való közvetlen beavatkozást értjük ez alatt, és aztán itt vannak a központi bankok, akiken keresztül megvalósíthatjuk politikánkat. A mi szabályzatunkban azonban, a dokumentumainkban a VKB a kezdetek óta kimondta azt, hogy az eszközeink közé soroljuk az állampapírok, illetve kötvényekkel való kereskedést. Tehát mindent figyelembe kell vennünk, természetesen a kockázatok tekintetbevétele mellett az árstabilitás, stabilitás, viszont továbbra is központi kérdés számunkra, egészen addig, amíg az árstabilitást nem veszélyezteti mindez, addig léphetünk a másodlagos területeken, tehát itt egyfajta szimmetrikus megközelítése van szükség az árstabilitás garantálása mellett. Csak nagyon röviden, mint hogyha itt több mint 10 perc lett volna ez a kör. Fogy az időn. Köszönöm Sharon! Egy pótkérdésem lenne az EKV szerevével kapcsolatban, ami nem hagyományos. Most a trojken belül és a trojken kívüli szerepére gondolok. Portugália a trojka felügyeletből most kezd kijönni, és az alacsony kamatlábak mellett a befektetők úgy érzik, hogy a portugál kockázat igazából nem jelenik meg a hitelminősíték javaslatában. A nem hiteles besorolásokkal kapcsolatban mik a veszélyek, mik a lehetőségek egy olyan ország esetében, amely a trojka ajánlásait vállalta, ki lép a trojka felügyeletből, jövőre nézve mik a kilátások. Nos, amikor a Trojka programból kilép egy ország, akkor az azért történik meg, mert újra a piacról tudja finanszírozni magát. E tekintetben Portugáliában is nyilván ez a helyzet. Ez önmagában azt jelenti, hogy e, e, egy megkérdőjelezhetetlen a helyzet, ugyanakkor a <clears throat> hitelminősítő intézetek szerepét vissza nyestük, de sajnos belső apparátusunk nincs meg arra, a belső kapacitásunk, hogy ilyen hitelminősítéseket végezzünk. Ezek ugyanis egyes központi bankokban léteznek, ahol egész osztályok foglalkoztak, vagy foglalkoznak ezzel, de ezeknek a munkáját nem tudjuk teljesen kiiktatni. Ha egy ország kilép a trojka programból, akkor nyilván a hitelminősítésének a javulását várhatja, az igencsak szokatlan, hogy romoljon a hitelminősítő intézetek megítélése. Mindenkinek az az elvárása és a reménye, hogy egy trojka programot követően egy adott ország hitelminősítő intézetek általi besorolása csak javulhat. valószínűleg a program lezárását követően ezt teszik majd Portugália esetében is a, a hitelminősítő intézetek. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Köszönjük, hogy most utoljára megjelent a parlamenti mandátumunk eh, lejárta előtt. A kollégák közül nyilván újra találkoznak majd önnel, de az saját részemről búcsút kell intenem, önnek búcsút kell vennem öntől. Remélem, hogy az EKB-nál tovább folyik a jó munka. Köszönjük még egyszer! Okay, so we will be... No tehát. Folytatjuk. A hármas naprendi rendi pontunkkal. Okay, I think we now move on to agenda point. Hármas naprendi rendi pont. az euró bevezetés, esetleges bevezetése Litvániában címmel Werner Lange jelentése. A módosítókat fogjuk mérlegelni. Köszönöm, elnök asszony! Megvitattuk már ezt, volt egy meghallgatás is ebben a témában. E, bizalmas megbeszélések is folytak Oli Rén alelnökkel. Azért volt bizalmas, mert még nincsenek végleges számadatok. Tehát ezért volt bizalmas, nem azért, mert valami nem volna rendben Litvániában. És ahogy a szokásos, az Európai Bizottság mielőtt végleges számokat ő, ő, publikál, nem akar ezekről beszélni nyíltan. A jelentés tervezetemhez 31 módosító érkezett, széles körű támogatottságot érzékeltem a viták eszmecserék során. Röviden érinteném a módosítók némelyikét. Azok, amelyek szerintem negatív mínuszjelet érdemelnek, azért érdemlik, mert nem pontosak. Például az egyes számú módosító, ba azt írtam, hogy az euró az EU devizája, és alapvetően minden tagállam, amely konvergencia kritériumokat teljesít, és nincs opta, hogyha be kell lépni az euróba. Szlávi Binev kollégám meg azt írta, hogy ez minden tagállam ö, csatlakozási szerződését ö, határozza meg. Nem ez a helyzet. Az alapszabály, az alapszerződés határozza meg ezt a kötelezettséget, nem az egyes tagállamok csatlakozási szerződései. És ha nem így írnánk le, akkor ez félreérthető volna. A kettes módosító az angol szövegben egy szóismétlés, kétszer szerepel egy szó, csak az angol szövegre érvényes. A hármas módosító Ole Schmidt terjesztette be, illetve Ramon Tremozai Balcells. Ezt én támogatom. Itt alapvetően egy jó példaértékű eh, dolognak értékelik a litván csatlakozást, egyetértek. A négyes módosító ugyanazon két úr terjesztette be, a preambulumban állna, e, valutaválságot kivédett az euró és ezt támogatom. Ötös módosító. Mind a két, ugyanaz a két úr terhezte be, ugyanúgy pozitívan értékelem azt, hogy a bank, a litván bank szektor dominálja, a, dominálja külföldi bankok, különösen svéd bankok. Persze a luxemburgiak is mindenhol ott vannak, de itt főleg a svédek. Aztán Kárinsz kollega módosítói 6-7-8, mindegyiket támogatnám. Litvániának stabil gazdasági növekedése van. Az értékelések szerint Litvánia a harmadik és utolsó. 2007-ben már be akarta vezetni az eurót, ám akkor nem volt abban a helyzetben, hogy a feltételeket teljesítse. Aztán az energia árakra vonatkozó prognózisok jöttek. Na most a 9-es módosítónál tartunk viszont. Hol is van ez most akkor? 9-es, mely azt követeli, hogy ez euró bővítéssel itt lenni a érdekében. Ahol Kezil szerteztette be a 9-est, határozottan ellene vagyok, Litvániát szerintem föl kéne venni. Tízes módosító, Ole Schmidt és Ramon Ramózait Bálcelsz terjesztette be, mely azt hangsúlyozza, hogy a 19. tagállam belép, és ez dicséri. Aztán Slavi Binev egy másik módosítója, 11-es számú, mely azt mondja ki, hogy nem minden kritérium teljesült volna. és utal arra, hogy a konvergencia kritériumok nem kritériumok, hanem kritérium, egy kritériumról lenne szó. Tehát nem csak a számadatok jellemeznék a konvergenciát. Ezt elutasítom. 12-es számú megállapítja, hogy Litvánia makrogazdasági egyensúlytalanságokkal nem bír. A riasztom szerint szerintem az Európai Bizottság Hát nekem tök mindegy, hogy kimondta, Olive Lane megerősítette. Szerintem így jobb a szöveg, ahogy van. 13-as szöveg. Támogatom a gyors végrehajtása a álmáztatási csomagnak, és a litván egyensúly fenntartása, ez jó, 18-as. Nem, rosszul lapoztam. 12 12-es, 13-as, 14-es. Rosszul lapoztam, bocsánat. 14. Túlszaladtam. Elutasítom. 15-ös szintén. Itt a pénzügyi válságról lenne szó, amelynek nagy hatása volna a munkanélküliségre és a szegénységre és a válság előtti időszakot nem sikerült elérni. Hát Litvánia nagyon jelentős erőfeszítéseket tett a feltételek teljesítésére, és ezért ezek a, gondok, azok a itt felsorolt kérdések nem tartoznak a lényeghez. 16-os. Szintén olyan téma, amely szerint az általány adórendszerét meg kéne reformálni. Szerintem nem itt van a helye az euró csatlakozás jelentésnek az, hogy a nemzeti adóztatás problémáit megbeszéljük. A 17-es hasonlókoknál utasítom, túl negatív megfogalmazás, és nem illik a valósághoz. A 18-asról is ugyanezt tudom elmondani, meg a 19-esről is. A 20-as szintén ide esik. A 20-as egyébként sajátságos, mert itt az áll, az eredeti szövegemben sajnálkozáson fejezem ki, hogy a függőség még akkor is, hogy két atomerőmű bezárására vonatkozó EU sürgetés megvalósult, a gáz szállításoktól túlzottan függővé vált az ország. Ez tény, lehet sajnálni, én sajnálom, ám az, hogy töröljük, nem változtat a helyzetem. 21-es módosító. Ez nem itt az áll, hogy az atomerőművek bezárása lépésre lépésekkel történjen, az energiaszektor a megfelelő reformokat meg tudja lépni, és igazodni tudjon a helyzethez. 2009 óta ezt le- lerendezték, mert az atomerőmű az utolsó 2009-ben, az utolsó blokk, bezárás az első blokk 2006-ban, tehát ez már nem a jövő, hanem a múlt. Lezárult ez a folyamat. 22-es módosító. Itt én két erőművet írtam, ezt helyesen ö, javították, hogy egy erőműről van szó, amelynek két blokja van. 23-as módosító. Itt meg itt energetikáról van szó, energiaintenzitás probléma volt 2007-ben, és még ma is az, ezért szerintem nem kéne törölni ezt a mondatot. Aztán 24-es módosító, itt a megújuló energiaforrások foko arányának fokozásáról van szó, szerintem ez például az, hogy új atomerőmű építése fenntartaná Litvánia függőségét a fűtőanyag szállítástól, nem felelve a realitásnak, már nem releváns. 25-ös itt arról a kérdésről van szó, hogy az eredeti számadatok alapján a likviditási arány némileg csökkent volna, az új számadatok szerint stabil a likviditási ráta, ezért ezt a szövegrészt javítottam. 26-os módosító. Ugyanazon irányba megy. Tehát a 25-öst el is intéztük. Aztán Balcúrnak van három módosítója, amely Lettországra való kitekintéssel értékeli a litván erőfesztéseket, a pár stabilitás, a, a zöggenőmentes átmenet információs kampány tekintetében. Aztán Martin kollega módosítója a 30-as, amely rövidíteni a szöveget, elutasítom, és a 31-es kérdőjelet tesz a szövegbe, nem, mondani, nem, nem fogadná, hogy a, a lakosság támogatná a csatlakozást, sem támogathatná, feltételes módba teszi. Meglátjuk. Kompromisszum kés, kép, kész vagyok, de meglátjuk a szavazáson, hogy alakulnak a kérdés és módosítók, és remélem, hogy a többség támogatni fogja Litvánia belépését. Ez csak egy előzetes ö, szavazás, mert az új ciklusban az új parlament is jóvá kell hagyja majd ezt a döntést. Köszönöm. Okay, I'm now... Rendben. Az előadókra vettem vigyázó tekintetem. Elissa elsőként. Uh, yes, Sharon. In fact... Köszönöm, Sharon. Valóban, Ivari Padári nevé, Padár nevében mondom a következőket. Aki nem lehet, jókból nem lehet jelen, valószínűleg a kollégák is hallották, hogy pont ma kezdi agrárminiszterként az észkormányban a munkáját. Azt üzeni a volt kollégáknak, és mindentől olvasom, Veli Padár üzenete tehát. Megragadtam az alkalmat, hogy a volt kollégáknak, akikkel alkalmam volt az elmúlt öt évben együtt dolgozni, hogy köszönetet mondjak a segítségükért. Remélem találkozunk újra még a jövőben, és tudunk még együtt dolgozni. Azt hiszem mindenki nevében mondhatom, hogy mi is sok sikert kívánunk az új munkájához. Én személy szerint nagyon élveztem vele együtt dolgozni. a jelentéssel kapcsolatban először is köszönni az előadó kiváló munkáját. Nehéz volt, sem a bizottságtól, sem az LKB-tól nem érkezett ugyanis jelentés. A litván kormány nagyon komoly munkát végzett az eurózónához való csatlakozás érdekében. Nagyon fontos előrelépés az, hogy mindhárom eh, balti ország beléphet az euró övezetbe. Ugyanakkor a magas munkanélküliségi rátára hívja fel a figyelmet, és arra kéri a litván kormányt, hogy ne tartsa ezt szem előtt, és tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a munkanélküliség komoly problémájával megbírkozzon. Végezetül, de nem utolsó sorban Ivári úgy véli, hogy a átfogó tájékoztatási kampányra van szükség az euróval kapcsolatban, annak érdekében, hogy a közvélemény támogatását megnyerjük, mert egyelőre ez csak 40%-on áll. Végül Ivari üdvözli Litvániát az eurózónában remélhetőleg 2015-ben megvalósul az e, eurózónához való csatlakozás. Ennyi. Szeretem volna elmondani az Alde nevében. Van valaki, aki hozzászólna? Igen, Olás Schmidt. Köszönöm, Roland Tremoza az árnyékelőadó. Én is köszönöm Langen úrnak ezt a kiváló jelentést. Nekem is meggyőződésem, hogy a harmadik balti ország ez, amely belép az euróvezetbe, ami jól mutatja, hogy pár év alatt a Baltikumú, Balti tengert nem csak hogy tagállamok, uniós tagállamok, hanem euróövezet tagok veszik majd körül. Ez nagyon jó üzenet számunkra, Svédországban, Ludvigsen úr jó magam számára. Remélhetőleg pár éven belül a balti államok többségében már az euró lesz a fizetőeszköz, akik azt sokan azt mondták, hogy már a parlamenti ciklus vége előtt megszerint majd az euró. Nos, bebizonyították, hogy fogalmuk sincs a közgazdaságtanról, a gazdaság működéséről, és úgy tűnik, hogy a történelemhez sem nagyon konyítanak. Köszönöm, Langen úr, én nem leszek újra a képviselői, de remélem, hogy a következő parlamenti ciklusban már Svédország is az euróövezet tagjává válik. Thank you very much. Köszönjük. A zöldek nevében Jean-Paul beszél. Merci, madame. Köszönöm szépen. Nincsen kétség felől, remélem az ön szemében sem, hogy a frakciónk bármiféle problémával küzdene Litvánia eurózónás csatlakozásával kapcsolatban. Azonban a kollégánk jelentése attól függetlenül, hogy nagyon jó minőségű, néhány problémát vet fel. Nem volt egyeztetés közöttünk a kompromisszumok tekintetében, és két esetben is hiányosságokat állapítottunk meg, amelyek sajnálatosak. Az első hiányosság a teljes szociális kérdés kihagyása, munkanélküliség, illetve a kivándorlás problémája, amely szintén nagyon nagy hatású, és a másik pedig az adóügyek kérdésére vonatkozik, ugyanis a jelenlegi adórendszer Litvániában nem progresszív. Pedig mi azt szeretnénk, hogyha ebbe az irányba ö, változna. Tehát itt ö, nincsen ö, szerintünk ö, nagy probléma, de ott vannak a, energiaproblémák, amelyek igenis és ö, azért problémát jelentenek Litvániában, tehát jó lenne, hogyha ezt jeleznénk a jelentésben, de ettől függetlenül a jelentésben, úgynevezve ezen a keretek, ezen kereteken belül nem hiszem, hogy a nukleáris energia kifejlesztése irányába kellene elvigye a lényeges, illetve a lényeget. Tehát meglátjuk, hogy a módosítások a szociális kérdésekkel, az adóügyekkel és az energiával kapcsolatban hogyan alakulnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e ECRS szónokunk? Sezsek úr. Hirtelen. Most tudtam meg, hogy beszélnem kell. Legalábbis Dörk szerint. Most hát először is szeretném megköszönni Langen úrnak ezt az átlátható, világos vonalvezetésű bemutatót. Ez érthető volt, nagyon nyitott. De be kell vallanom, hogy az ilyesmi nagyon tetszik nekem személyesen, ugyanis itt lépésről lépésre láthattuk, hogy mi is történt, és ilyen módon érthető számomra. Az ECR és jó magam, minden ország szuverenitását tiszteletben tartjuk azzal kapcsolatban, hogy az euróba, eurozónába bekívánnak-e lépni, vagy sem. Tehát ez a legfontosabb gondolatom. A második gondolatom a jelentéssel kapcsolatban egyetértek azzal, hogy a gazdasági növekedés minden egyes országban alapfeltétele az eurózónához való csatlakozásnak. Ez egy fontos kérdés, amelyben minden bizonyal egyetértünk azokkal, akik támogatják ezt a jelentést. Harmadik gondolat az egyensúlyra vonatkozik, illetve a az államháztartási egyensúlyra vonatkozik. Ez egy fontos kérdés, Langen úr is rámutatott, és mi is egyetértünk az ezzel kapcsolatos aggodalmakkal. Négyes pont, és ez az utolsó gondolatom, a atomerőművek kérdése ebben az országban. Elképzelhető, hogy itt más véleményen vagyunk, tehát én azt javaslom, hogy az ECR ezekben a pontokban tartózkodjon majd a szavazásnál, itt a, tehát az atomerőművekre vonatkozó részre gondolok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy mások nem kívánnak hozzászólni, csak a jelentéstevő kívánja lezárni a vitát. Köszönöm rövidre fogom. Szeretném megkérni szocialista kollégámnak gratulálni új felelősségi köréhez módosítót nem terjesztett be, csak jelezte, hogy a jelentés egészében támogatja majd. A liberálisoknak is köszönöm, meg az ICR-nak is, azt, hogy alapvetően támogatják ezt az anyagot, és remélem, hogy a zöldek is megtalálják annak útját, hogy Litvániát segítsék az eurozónába vezető útján, mert a jelenlegi politikai helyzetnek nagyon nagy a kihatása a jelenlegi politikai nagyon nagy súlya van annak, hogy az Európai Parlament milyen üzenetet fogalmaz meg a litvánok felé. Köszönöm. Okay, uh... Köszönöm. Erről mindjárt szavazunk egyébként. Viszont a plenáris szavazás majd már az új szakbizottság és az új parlament hatáskörében történik, valószínűleg július 14-én így haladunk tehát majd. bizonyja lesznek szép számmal, akik visszatérnek, meg új tagok is lesznek. Menjünk tovább, négyes pont a naperendi ponton, elnöki közlendők. Már látták, hogy itt van egy fotós most. Néhány perc múlva az Econ túlélői című fotográfia is elkészül, amire meghívom majd önöket. Ez az utolsó rendes szakbizottsági ülés ebben a ciklusban, és az elmúlt három évben nagyon aktívak voltunk, sikerrel végrehajtottuk a hatos csomagot, meg a kettes csomagot. Ennek fő motorja az volt, hogy szerettük volna a demokratikus számon kérhetőséget erősíteni, és az új gazdasági kormányzás keretét megteremteni. Ezzel kapcsolatban a gazdasági párbeszédek számát növelte a szakbizottság, meg az európai intézményekkel való eszmecserét mélyítette a bizottsággal, a tanácssal, az elnökséggel, az Európa elnökével, az LKB-vel e és az ISRM-mel, és a többiekkel. Másodszorban az ECON felállított és, és elkezdte működtetni a tagállamokkal a gazdasági párbeszédet. A következő országok vettek részt ebben az elmúlt években. Belgium, Spanyolország, Németország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Málta, Szlovénia, Lettország, Görögország és Litvánia. Ez kiegészítve a rendes gazdasági párbeszédet azokkal az országokkal, amelyek soros elnökséget visznek. Ebben a ciklusban igyekeztünk megszervezni még több gazdasági párbeszédet, nem sajnos gyakran nem találtuk meg megfelelő dátumot ehhez. A meghívások továbbra is függőben vannak. Franciaországgal, Luxemburggal és Portugáliával folytatandó párbeszédre, valamint eszmecserét tartunk majd az ISM főigazgatójával Regling úrral. Köszönöm Regling úrnak, hogy visszajelzte, hogy szívesen jön az Ekon elé, ami mi nem tudtuk időzteni, nem ők a jogalkotási határozók miatt utódunkra és utódomra kell hagyni majd ezt a feladatot. Bizony, ugye ebben az aktív szellemben dolgoznak majd, mint mi. Ugyanakkor konzultációt folytatva az EKON koordinátorokkal, akik kifejezték azon óhajukat, hogy közösségi párbeszédet szeretnek Franciaországgal tartani még ebben a ciklusban, lefoglaltunk egy szakbizottsági időpontot jövő csütörtökre erre 8.30-tól 10-ig Strasbourgban tájékoztatjuk önöket majd arról, hogy vajon létrejön-e vagy sem ez a megbeszélés. Kaptam aztán még egy bejelenteni valót. Éppen most futott be az ECON által megállapodott szövegek véglegesítése a tanácsbeli helyzetnél. A tanács hivatalosan tájékozott a parlamentet múlt pénteken, hogy már nincsen forrása arra, hogy véglegesítéseket, amíg itt váló ECON dokumentumok tárgyában, akkor igen, Dumok ügyében is a szövegeket a szakbizottság lezárásáig. A Grúziával és Moldáviával való társulási megalapodás március 23-tól 21, május 21-ig kerül csak ebbe a körbe, minden mást kizárnak egy véglegesítési gyakorlatból. A hat megnyitott Ekkon téma dossziét, ez nem érinti, különösen az SRM-mel kapcsolatban ahogy látom, a társadalmi megállapodások prioritást élveznek az ukrajnai helyzetet tekintettel is, ezért sürgettem a tanácsot arra, hogy az együttdöntési járásokban levő székben lássa a kötelezettségét különösen az eszárammal kapcsolatban, amely január 1-ével 2015-ben életbe kell lépjen ezeknek a tímedősznek egy időbeli lezárása lehetővé tenni, hogy jelenlegi szakbizottság is tudjon még konzultálni, és a korregendumok a július első plenárison megjelenjenek. Ez létfontosságú volna a hatályből lépés szempontjából a megállapodott időkereteken belül. Minden csúszás ebben az egész folyamatot késleltetné, és ez kihatása lehetne a szabályok végrehajtására is. Így áll a helyzet most tehát, reméljük hogy az SRM még tete alá kerül, és a július első plenárison igen dumokat meg tudjuk vizsgálni. Sajnálatos, hogy ha, ha ez csúszik, akkor nehézségbe kerül az egész ügy. Különösen sűrűs volna az Ukrajnával kapcsolatos helyzet láttál. Ennyi van az elnöki bejelentőnök sora. Most pedig egy csoportképet fogunk készíteni még a szavazás előtt. Mert utána mindenki elmenekül majd, úgyhogy nem lesznek elegen a képhez. Értik, hogy miről van szó. Előbb fotót, fényképezkedünk, aztán szavazunk. We, have to vote on the timetable. Yes. Szavazni kell a menetrendről is? Most? Az ön jelentéséről. Igen, igen. De még nem fejezi be a szakbizottságom munkáját, csak az a lényeg, hogy most a fotón elegen legyünk mert a szavazás után fotóznák, akkor mindenki elszivárogna. Itt a fotós, csináljuk meg a képet, aztán szavazunk. Okay, we are now on to agenda, agenda point five. Ötös napi rendi ponttal folytatjuk. A 70-es eljárási szabályzat értelmében folytatott konzultáció PRIPS ügyében, tehát a csomagot befektetési, fogyasztói befektetési termékek ügyében megállapodás született. That was on the 20th of March. Március 20-án sikerült lezárni a triológust. A, rögtön az egész éjszakás SRM er triológus után. Ezt mind fel kell olvastam? I think we've uh, circulated everything. So the item... Nem fogom felolvasni, mindenki megkapta ezt. Az április 4-i koreperen. So uh, I will now reconsult the committee. I... Megkaptam a korepertől ezt a jelentést, pervancs, nincs közöttük. Most pervonst játszom, Ivali Padárt már próbáltam helyettesíteni, mondja Lisa Ferreira. Pervonst is sajnálja, hogy nem lehet ma itt közöttünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy az a bizottság eredeti javaslatához képest mekkora a a fejlődése, a javulás, amely a fogyasztók szempontjait nem kellő mértékben vette eh, figyelembe. Jogalkotási eszközként kulcsfontosságú ez, hiszen fontos, hogy megfelelő információhoz jussanak a fogyasztók a befektetési termékekkel kapcsolatban. Permes Berez a tanácsal folytatott egyeztetések végeredményét üdvözli. Persze nem úgy érzi, hogy a tanács részéről nem volt mindig az enébítő jellegű a hozzárálás a tárgyalásokhoz. A ennek ellenére a, a tárgyalások során az EP tárgyalócsapat jó eredményre jutott. Például a pénzügyi termékek, a rendelt által lefedett pénzügyi termékek köre szélesebb, mint az eredeti javaslatban, ami fontos, az Európai Bizottságnak pedig négy évben belül kell újra megvizsgálnia azt, hogy bizonyos kizárt termékek további felmentést kaphatnak-e másodszorban. A magánbefektetők szempontjából a költségekre vonatkozó információ részletesebb, Harmadsorban a gazdasági, szociális és környezetvédelmi eh, aspektusok tekintetében nagyobb információhoz juthatnak. Negyed sorban a dokumentum tehát, ö, eh, legelején figyelmeztetni kell a magánbefektetőket az esetben, hogyha különösen bonyolult befektetési termékről van szó. Hogyha az Európai Bizottság négy éven belül úgy érzi, eh, hogy a piacon nincs megfelelő eszköz, akkor közbe kell lépnie. Öt, az EIOPA eh, intervenciós hatáskörét és a nemzeti szervek hatáskörét eh, az ESMA és az EBAN hatásköréhez igazítják. Hetes sorban a szankciók lehetősége tovább bővül a pénzügyi büntetések tekintetében is. A pervans Beres szeretné, hogyha az első olvasatos megállapodást a kollégák e, elfogadnák a csomagolt e, magánbefektetői termékekre vonatkozóan, amit PRIPS rövidítésként ismerünk. Nos, ezek tekintetében a KID, azaz a Key Information Document, azaz az összefoglaló tájékoztató dokumentum tekintetében úgy ez Bervans, hogy pozitív az eredményem elértünk, kérje a kollégákat, hogy támogassák. Jean-Paul Gozes bizonyosan szót kér ez ügyben. Igen, ez így van. Sajnos az érintett kolléga nem lehet itt, és ezért sajnál, sajnálja. Szeretném megköszönni azonban a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkáját, és azt javasolja, hogy a görög elnökséggel tető alá hozott kompromisszumot fogadjuk el, mert ez elfogadható, hiszen nagyon különbözőek voltak eredetileg az álláspontok. Köszönjük szépen az, ön, az önök figyelmét. Lángen úr? Csak rövid kérdésem van jövő héten, ha szavaznunk kell, akkor hol vannak, mikor lesznek itt a dokumentumok végleges formában? Yes, you will have all of the translation. Igen, meg lesznek a fordítások időben jövő hétre, mi a szavazás előtt, a szavazás előtt, ahogy az kell. És persze ez több témadosszéban felmerült, amikor később volt a megállapodás dátuma itt-ott ez gondot jelent. Tehát azzal akarom zárni, hogy elmondom, hogy nagyon keményen dolgoztunk a parlament részéről ezen, és Permas figyelmeztetett éppen arra, hogy a ciklus végére fejeztük be az utolsót, ő meg én, más és más szerepkörben mindketten teljes erővel dolgozva ugyanazon. Nagyon keményen kell dolgoznunk azért, amit elértünk. Elértünk valamit, ami jó a fogyasztóknak, Persze szerettük volna, ha több jut, de hát ezt majd a jövőben kell megharcolni. Ez szerintem ez is öröm, hogy ezt elértük most. Most pedig először a konzult, az témáját említeném. A 70-es szabálya összefüggésben kérem a hozzájárulásokat hogy kézfeltartással szavazzanak, ki van mellette, hogy a plenárisra menjen, ki van mellette, hogy plenárisra bocsássuk, ellene tartózkodók. Megállapodtunk akkor ebben. Köszönöm. Most ugyanez az eljárás a kifizetési számlák irányelvre vonatkozóan. Jörgen Kluta az előadó. Volt egy első olvasatbőli megállapodás, amely a trialógusban március 20-án született. Ez is a hosszú jeszárem három oldalú megbeszélés után volt egy pár kitérő ezt követően, de aztán csak sikerült belőni a gólt, és április 4-én írtuk meg a levelet, ez körbejárt az ekon tagok között, ugyanazon a napon még. Nem tudom, a jelentős tevő mondaná valamit először, Jürgen? Igen, röviden csak szeretném megköszönni a tárgyaló csapatnak. Időnként nagyon nehéz volt haladni, mert Nagy-Britannia saját csakos igényeket fogalmazott meg, egy kivételes szabályozásra tartott igényt, ám együttműködve a két tanácsi képviselővel, ezt hangsúlyoznám, sikerrel jártunk, meg a, a bizottság támogatásával sikerült meggyőzni a brit kormány képviselőjét arról, hogy lemondjanak erről a pontról. Ugye a végeredmény szerintem jó. Köszönöm még egyszer mindazok munkáját, akik dolgoztak rajta. Köszönöm. Érdemes rámutatni, hogy bármely korrigendum ezzel a témadosszéval kapcsolatban, a prepszelő kapcsolatban elmondtam már, csúszásban lesz, későbben lesz ez benne volt abban a csomagban, mert reméltük, hogy lezárnak majd, meglátjuk. Ettől azonban mi még szavazhatunk az alapszövegről. Most szeretném a szakbizottságot újra, meg, újra konzultációra bocsátani a 70-es szabálya kapcsán, hogy ki az, aki támogatja, hogy ez a plenárisra menjen. Köszönöm. Ellene. Tartózkodók. Köszönöm akkor ez mind a kettő megy tovább. Örülök, hogy lezártuk ezt a két nagyon fontos fogyasztóvédelmi kérdést, és a nagy bankokkal, biztosított cégekkel, piaci szereplőkkel kapcsolatban nagyon fontos volt, hogy a két fogyasztóvédelmi jogszabály megvalósuljon azokkal együtt, amelyeket már korábban lezártunk a jelzálog témában. Most pedig következik a második szavazás, ez az euró esetleges bevezetéséről Litvániában szól. Arra is emlékeztetnek, hogy itt vannak-e e a szavazókártyák, ugyanis ezt le fogjuk ellenőrizni. Kérem, hogy most tegyék be a szavazókártyát. 31, 31, ez rendben van. Ez azt is jelenti, hogy akkor minden működik, 32-en szavaztak, 23-an örülnek, ketten nem, heten pedig nem tudják. Nos, hát nézzük akkor Zsampolt. Kezdjük. 9-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók el, elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes bekezdés eredeti mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12-es számú módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 8-as eredeti mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, de egy kicsit zavaros a szocialisták hozzáállása, ellenőrizzük le. Akkor ez elutasítva egyértelműen. 16-os mellette ellene tartózkodók Leellenőrizhetjük a 16-ost? Szerintem valószínűleg ugyanez a többség lesz. De lehet, hogy én máshogy szavazom. 16-16. Elutasítva. 17-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítva. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodok leellenőrizzük. Lehet, hogy ez is megint nagyon közeli lesz. Né 19-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodók, ez megint más, úgyhogy ezt leellenőrizzük. Tehát 22-es módosítás. Tizenhat-tizenhat elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, vagy mégsem. kérem, hogy akkor még nyomják azt a bizonyos ö, gombot. Még négyen. Lezárom. Elutasítva. Néha nem lehet látni jól a kezeket. 23-as mellett ellene tartózkodók elfogadva. 14-es bekezdés mellette. Ellene A 23-asnál vagyunk, ezen próbálkozom, 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Eredeti, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. 24-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14-es eredeti mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva. A preambulum bekezdés. Nem, elnézés még a 16-os bekezdés. Most akkor jön az A preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva,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 És most a biztos következik, Okay, uh, we'll now... Rendben. Akkor lássunk hozzá. Seven. We'll... Hetes, hetes napi rendi ponttal folytatjuk. Semet a biztos úr, aki tudjuk, hogy adózás, vámügyekért, auditért és csalás ellenes eh, felelős Legutóbb novemberben, 26-án pontos legyek, volt alkalmunk találkozni. Az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás értelmében jött közénk ismét. Ez az utolsó ilyen eszmecsere a jelenlegi parlamenti ciklusunk során. A közös eredményeinkre térhetünk ki, illetve előre tekintve az előttünk álló kihívásokkal kapcsolatban is hallhatunk egy-két érdekes szót. Biztos vagyok benne, hogy a biztos úr szívesen válaszol majd a feltett kérdésekre is. Egy pillanatra majd el kell mennem, mert még dolgom van a jövő heti plenáris előtt. Biztos úr, meg is adom önnek a szót, parancsoljon. Uh, thank you, Sharon. Honorable... Köszönöm, Sharon. Tisztelt képviselők. A struktúrált párbeszéd utolsó fordulóban szeretném tájékoztatni az előlépésekről, amelyek tárcámban születtek, és a következő lépésekről is tájékoztatnám önöket. Mielőtt a lényegi dolgokról beszélnek, először említs, hogy fejezem ki hálámat önöknek, Kevesen gondolták volna 5 évvel ezelőtt, hogy ilyen jelentős előrelépés születik az EU adó politikájában ezen ciklus során. Egyes területeken, mint a pénzügyi tranzakciós adó, vagy az adóelkerülés elleni harc, példátlan előrelépések születtek. A parlament szerepe és a bizottság támogatása az egyes témadossziékban nagyon nagy értéket hozott. Az önök érdeklődése és hozzájárulása sikere, sikeres volt abban, hogy a, a politikai nyomást gyakoroljanak, és ezért ezzel ambícióink határai ki tudtuk tolni. Ezért szeretném megköszönni önöknek ezt. Ma két kulcsfontosságú témára szeretnék koncentrálni, hogy az én mandátumom által elért sikereket bemutassam. Ez a adóztatású rendszere és a gazdasági növekedés barát adóztatás. Mindek kettő létfontosságú abban, hogy kilépjünk a gazdasági válságból, miközben nem veszítjük el hitelességünket az állampolgárok szemében. A méltányosság kérdésében az elkerülés elleni harcot emelném ki, mert ez minden állampolgáros vállalat számára azt jelenti, hogy saját méltányos részt vállal a terhekből. és hogy minden tagállam a saját terheit vállalja. Visszatekintünk öt évre, akkor jelent meg a politikai radaron ez a kérdés. Komoly érdekek merültek fel, és az adócsalás elleni fellépés akkor szinte lehetetlennek tűnt ezen érdekek hálójában. Ez a dolog volt a drámailag, drámai változatot. Az állampolgárok is ö, ö, felléptek a méltányosság mellett, és a tagállamok adóbevételi igényeit sem, sem olyanokká váltak, hogy nem, tudtak a, nem lehetett az, a, a felől már szemet hújni. Az adó elkerülés elleni harcban a bizottság egy sor eszközt dolgozott ki, és gyorsan dolgozunk ki újakat, ha szükség lesz rájuk. Az új kezdeményezések ö, ö, rendszere számos elemet tartalmaz. Hogy kezdjem az áfa szabályozásra? Az áfa hiányok, az államátszerési bevétel hiányok egyik okaként voltak megragadhatóak, és ez megengedhetetlenül magas szintű. Hogy kezeljük a kérdést, egy gyors reagálási mechanizmusban állapodtunk meg, olyan intézkedésekben, amelyek révén a tagállamok fel tudnak lépni. Ezek a nagy mértékű csalások, áfacsalások ellen. Az Eurofisk egy jól működő, együttműködést elősegítő intézményrendszer a nemzeti áfahatóságokat összekapcsolva. Megteszünk minden annak érdekében, hogy a one-stop shop rendszer működjön az áfa szabályok működtetésében 2015-re. Ez egy méltányosabb bevételelosztást tesz majd lehetővé a tagállamok között, és más célokat is szolgál. Különösen David Kazának szeretném megköszönni az ÁFA kérdésében együttműködést. Mindeközben a 2012-es cselekvési tervünk az adócsalás ellen a politikai lendületet továbbít ezen a területen, és ennek mégis volt az eredménye. Hat év elakadás után végre tetőláhoztuk a megtakarítási adók irányelvét. Ez fontos jelzés volt, a tagállamok ezzel jelezték, hogy az adórendszerek átláthatóságának barátai váltak, és az EU egyfajta példát kínál a jó adógazdálkodás mellett. Az adminisztratív együttműködési irányelv szerintem, amelyet tavaly javasoltunk, még a ciklus vége előtt meg elfogadásra kerül. A két irányelv egy nagyon erős automatikus információ csererendszert betonoz be az EU-ban, és 100%-ban koherens lesz az új globális sztenderdekkel, amikor majd a hatályba lép. mellett persze nem lehet szemet hújni azon hatalmas előlépések felett sem, amelyek etéren a nemzetközi szinten fülettek. A világ úgy tűnik, az automatikus információ csere korszakába lépett. A banki titok ideje lejárt. Az EU pedig büszke lehet arra, hogy aktív szerepet vállalt abban, hogy létrejött ez az új helyzet jól mutatja, hogy mit érhetünk el, hogyha egy hangon tudunk felszólalni. Ezzel párhuzamosan a bizottság tovább folytatja a tárgyalásokat Svájccal, Liechtensteinnel, Monakóval, Andorával és San Marinoval, erősebb adó megállapodások érdekében az automatikus rendszer alapján állva. Biztosítottam a tagállamokat arra, hogy ezzel szeretném zárni ezeket a tárgyalásokat még az év vége előtt. És ez az előrelépés eddig hozzájárult Ausztriával és Luxemburggal abban, hogy a két országban is sikerült előre lépni a megtakarítási irányelvvel. Ezen a területen is szeretném megköszönni az önök támogatását és nagyobb törő ambícióit. Különösen megkéremítsem Domenici urat, Kutas urat, Lamberts urat, Gigold urat, Kekus asszonyt, akinek még külön szeretnék gratulálni a kislánya születéséhez. Az adóelkerülés elleni harc beindította az EU munkáját az agresszív adótervezés elleni ajánlások révén is, és a Parents Subsidy irányában folyó jelenlegi munka erősítette azokat a bizottsági javaslatokat, amelyek révén az vállalati társasági adó elkerülés elleni szeretnénk fellépni, ekközben látnunk kell az új kihívásokat is. A, vál, a gazdaság változik, a digitális világ egyre erősödik a gazdaságban is, és ez is, ebben is megfelelő játékszabályokat kell teremtenünk az internetes óriásokkal, meg a hagyományos felekkel. A magas szintű szakértői csoport azért tölt létre, hogy megvizsgálja ezt a kihívást, nyáron készíti jelentését, és ennek alapján döntjük el, milyen irányt vegyen a munka, annak érdekében, hogy a digitális vállalatok is méltányosan hozzájárulnak az államháztartásokhoz. Még remélem, hogy a CCTT-ben is meg tudunk állapodni majd. Ennek eh, értéke abban áll, hogy a profit áttételek, elrejtések eh, nehezebbé válnak, és eh, egyszerűbbé válik a társasági adókörnyezet. Az önök erős támogatása, és különösen Marian Tyson hogy munkája hozzájárult ahhoz, hogy a CCCTB a politikai napirenden maradt, holott nagyon sok tagállam ez ellen ügyködött. Mindeközben a bizottság megragad minden eszközt, amely elérhető számára, legyen az az állami támogatások szabálya, vagy az a vállalati, a társasági adó Code of Conductja, hogy rávegye a tagállamokat arra, hogy méltányosan működjenek, és elkerüljék az adó optimalizálás gyakorlatát. Határonkor áttekintve a társasági adó elkerülés tekintetében nemzetközi szinten is együtt kell működnünk. Ebben a keretben jól haladunk a Svájccal folyó párbeszédben is, a, a káros társasági adórendszerek kiküszöbölésére, másrészt az OECD körében, a Base Erosion and Profit Shifting rendszerében tudtunk előrelépni, ez egy hatékonyabb és a 21. századnak jobban megfelelő rendszer lesz. Az adó elkerülés elleni harc nem megy egyik napról a másikra. A politikai lendületet fenn kell tartani, és a vállalásokat tényleges cselekvésé kell fordítani. A tap, múltbeli tapasztalataink alapján az adó átláthatóság tekintetében felhívtuk az Európai Tanácsot, hogy jobban koordináljon az EU tagállamok között, valamint az OECD-vel, és erősebb módon legyenek hatással a globális tárgyalási eredményekre. Hadd ismételjem meg azt, hogy az önök szakbizottsága integráns része volt az eddigi sikereknek. Remélem, hogy önök továbbra is aktív szerepet játszanak majd a jövőben e tekintetben, és politikai nyomásgyakorlást fenntartják. A méltányosság az adó elkerülésen azban létfontosságú elv. Ez irányította a munkánkat is ebben a ciklusban. Különösen kiemelném a pénzügyi tranzakciós adót, ami a méltányos adó egyik szimbóluma lehet. Az önök szakbizottsága is, és Anni Podimata adott támogatás és lendületet e projekt továbbviteléhez. Az FTT nagyon népszerű az állampolgárok között. És abban is a sajátságos az FTT, hogy ez első alkalom, hogy megerősített együttműködést intott el az adózás keretében a tagállamok között. A sorsa most azon 11 tagállam kezében van, amelyek felzárkóztak mögötte. Remélem, hogy teljesítik vállalásokat, és a lehet leggyorsabban megállapodnak az FTT-ben ezek a tagállamok. Tisztelt képviselők! Az adózásban a nagyobb méltányosságot, annak fontosságát a válság még jobban kiemelte. Ám ugyanez mondható el az adópolitikák és döntések köréről, amelyek segíthetik Európa visszatérését a gazdasági növekedés pályára és a versenyképesség pályára. Ez a másik nagy átfogó téma, amelyel foglalkoztam. Az adózás többről szól, mint adóbevételek gyűjtéséről. Ahogy ezt az Ole Schmidt és a Gálperc Ildikó jelentések is kiemelték, a nagyobb potenciál rejlik az adózás rendszerében, mint a bevételek gyűjtése. Ezt kell kiaknáznunk. Először is. Az európai szemeszter révén, melyben bátorítottuk a tagállamokat arra, hogy külön figyelmet szenteljenek a növekedésbarát adópolitikáknak. Egy adóáttételt javasoltunk, a munkaadóit olyan adónemekre tegyék át, amelyek kevésbé ártanak a növekedésnek, például a fogyasztás, a környezetvédelem és a, a tulajdon jellegű adókra. Ezeket az ajánlásokat a tagállamok végre kell hajtsák, kell, hogy végrehajtsák még különösen a legsérülékenyebb állampolgárokra és vállalatokra való különös tekintettel és érzékenységgel. Egy olyan adó körzetet kell megteremtsünk, amely a gazdasági növekedés befektetés barátja. Például az áfa végrehajtása továbbra is nagyon nehéz sokszor a vállalatok számára. Ezért javasoltam egy standard áfa bevallási ívet, és köszönet Ivo Strejcsek erős jelentésért, ami támogatta ezt. Nem szabad megengedni, hogy a tagállamok felhígítsák ezeket a kezdeményezéseket, mert hogy a vállalatok hasznára szolgálnak azok. Az áfa számlázás egyszerűsítése és a egészen kicsi vállalatokra szabott sajátságos szabályok rendkívül fontosak e tekintetben. A megfelelési szabályokat szeretnénk csökkenteni, különösen a KKV-k számára, hogy jobban tudjanak terjeszkedni a belső piacon az energiaadó irányelv átvizsgálását tekintése is, e gazdaság növekedésbarát adópolitika leképezése. Az önök szakbizottsága és Astrid Lülig józan irányítása mellett megtaláltuk a megfelelő egyensúlyt a szennyezés és ő tevékenységek adója és a növekedésbarát innovációk között. Ugyanakkor a tagállamok nem, egy, nem egyenlő támogatással adtak ezen új politikáknak. Az új bizottság kell, hogy majd segítse ezek további megvalósítását az EU jogszabályok meghozatában. Az adóreformok növekedésbarát módon kell működjenek, ugyanakkor a szakpolitikai koordináció kell, hogy erőse ezeket. A koordinált cselekvés az EU szintjén tovább kell, hogy támogassa a tagállamokat abban, hogy a még fennálló különbségeket felszámolják, és az adóakadályokat elgördítsék az e- belső piac egységesülése elől. Ezzel összefüggve nagyon hiszek az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttműködésében adóügyekben. Az önök szakbizottsága nagy hatással lehet a mélyebb, az együttműködés elmélyítésében olyan szövetségeket kötve a nemzeti jogalkotókkal, amelyek segíthetik a jobb adópolitika megvalósulását. Tisztelt képviselők! Ebben a ciklusban az EU adópolitikája nagyon magas prioritást kapott, és előrelépéseket is elkönyvelhet. Ugyanakkor ezen haladás során azért sokszor lassúak is voltunk. Az egyhangúságra, egyhangú többségre alapuló döntéshozatali módszertan hát az egész konvoj mozgását a leglassabb hajóihoz igazítja. Ahhoz, hogy fenntartható legyen a fejlődésünk hosszú távon, a gazdasági és monetáris integrációt mélyíteni kell bármi is, bármi is hozzon a jövőbeli intézményi fejlődés, a következő parlament továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik az adóügyek további előrevitelében. Remélhetőleg olyan hatékonyan és olyan elkötelezetten, ahogy önök tették. Hadd zárjam azzal, hogy önöknek a legjobbakat kívánjam jövőjükhöz, akár itt a parlamentben, akár máshol folytatják munkájukat. És szeretném megköszönni négy év nagyon intenzív és gyümölcsöző együttműködését az EU adópolitikája erősítésében. Köszönjük szépen, biztos úr, ezt a valóban érdekfeszítő bevezetőt, most pedig a szokásos öt perces blokkokban kérdések, válaszok. Elsőként a néppárti koordinátor Gozesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, ahogyan ön is elmondta, ez az utolsó Ekonszakbizottsági ülés, ha csak 17-én nem fogadja a francia miniszter a meghívásunkat, és Strasbourgban meglátogat bennünket 17-én. Ön ugye mérleget vont, és ez a mérleg, ez pozitív. Az adóügyek igen nehéz terület, és ráadásul itt egyhangú döntésre van szükség. Úgyhogy mindezek figyelembevételével azt kell, hogy mondjuk, hogy a mandátum végül is pozitívumokat hozott, ehhez pedig eh, hozzájárultak az önök javaslatai, és eh, az, hogy eh, meghallgatták a parlament szavát, illetve a sikerekhez hozzájárult az is, hogy mindkét részről megvolt az akarat a párbeszédre, illetve lehet, hogy egy kicsit humorosan fogok fogalmazni, de ön nyugodtsággal Mm, tudta bizonyítani azt, hogy nagyon sok akarat van ön mögött. Tehát ön mindig olyan nyugodtnak tűnik, de azért azt látjuk, hogy amikor ön kitűz egy célt, akkor azt végig viszi. Nagyon sokszor ugye a leglassabb hajó az, amely végül is bejut a kikötőbe, kikötőbe tehát figyelembe veszük azt, amit ön mond az adóügyek területére. Nem szabad ugyanis elrejtenünk azt, hogy ha manapság az embereket kevéssé érdekli Európa, hát ez azért van, mert nem vagyunk képesek két területen megadni számukra az egységesítést, szociális és az adóügyek területén. Ma már pedig fontos az, hogy realista és meggyőző erővel bírjunk, vegyük figyelembe a különböző álláspontokat, de amennyiben erre nem leszünk képesek, akkor nem fognak bennünk bízni, ha viszont képesek leszünk erre, akkor majd az embereket is újra érdekli Európa. Tehát mindent figyelembe véve azt hiszem, hogy megköszönhetjük az ön munkáját, és gratulálhatunk önnek. Csak egy kis kérdés maradt bennem. Ön ugyan utalt erre a felszólalása elején az információcserére vonatkozó nemzetközi normák jó néhány kollégát azért jogosan akasztanak, ugyanis az OECD erre utal, illetve hogy ezzel kapcsolatban el fog fogadni egy dokumentumot. Mit gondol erről ön, miután ön is utalt erre a kérdésre, ezért felteszem ezt a kérdést. Teljes mértékben egyetértek önnel. Biztos úr, öné a szó. Hát először is engedjék meg, hogy megköszönjem a kedves szavakat Gozesz úr részéről. Megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy valóban eredményeket tudjak felmutatni, ahhoz képest, ami a legelső meghallgatásunk során elhangzott, illetve a köztes eszmecseréink során. Úgyhogy köszönöm szépen a támogatást, és valóban itt azért nagy előre lépésekről számolhatunk be az európai adóügyek területén. Egyetértek önne az, azzal abban is, hogy itt egy kulcsfontosságú területről van szó, európai szinten is, azért, mert a polgárok ezt várják tőlünk. Nagyon magasak az elvárások az ő részükről, és természetesen itt van ugye ez az egyen, vagy az, az egységes, illetve a tanácsi eljárás, amelyben egyhangú döntése van szüksége miatt persze nem tudunk olyan gyorsan haladni, ahogy szeretnénk, tehát ez korlátozó számunkra, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy azért jelentős lépésekről számolhatunk be a parlamenti mandátum időszaka alatt. A következő bizottság remélem, hogy egy kicsit majd felgyorsítja ezt a folyamatot, és további előrelépéseket láthatunk majd, mert nagyon sok mindent be kell fejezni Mi jó néhány területen sikerült, sikereket tudunk felmutatni, lezártunk például a, az átláthatóság, illetve az információk automatikus cseréjével kapcsolatos fájlokat, és más területeken is sikerült előre lépni, de azért még nagyon sok fontos téma, például a cégadózással kapcsolatban, az asztalon hever, és hogyha ezeket elfogadjuk, akkor ez nagy lendületet fog adni a gazdasági fejlődésnek az Európai Unión belül, mind a vállalkozásbarát környezet megteremtése szempontjából, mind az adóelkerülési problémák megközelítése szempontjából, amely szintén kulcsfontosságú terület. Tehát várom a további fejlődést, előrelépést ezen a területen, és az együttműködést a következő parlament és a következő Európai Bizottság között. Az ön konkrét kérdésére az automatikus információcserével kapcsolatban azt tudom válaszolni, hogy itt jól haladunk, és azok a szabályok, amelyek a nemzetközi sztenderdekre vonatkoznak, a G20-ak pénzügyminiszterei által elfogadásra kerültek februárban Ausztráliában, és egy OECD miniszteri szintű találkozóra kerül majd sor májusban, ahol a miniszterek el fogják fogadni ezeket a sztenderdeket, tehát a OECD miniszterekre gondolok. Ezen kívül a megvalósításra, tehát a technikai részletekre gondolok. A másik fő terület itt megint csak reméljük, hogy az OECD is támogat bennünket, és technikai szinten is elfogadjuk ezeket a szabályokat az év közepére, vagy szeptemberre, akkor, amikor az OECD miniszterek összeülnek, és aztán a G20-ak pedig, G20-ak állam és kormányfői pedig novemberben elfogadhatnák ezt. Tehát itt azért egy elég szoros ütemtervel dolgozunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy a munka jól folyik. Gyakorlatilag az OECD tagjai igen elkötelezettek amellett, hogy ezt a munkát befejezzük a standardekkel kapcsolatban. És én úgy gondolom, hogy nagyon hamar, hát hamarosan megvalósul az automatikus információcsere nem csak az Európai Unión belül, hanem más országokkal is. Elnök, köszönöm szépen, az SND nevében Ferreira asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm biztos, hogy itt van velünk, az SND nevében szeretném én is megköszönni az együtt végzett munkát. Én azt hiszem, hogy ez az a terület, ahol az Európai Parlament munkája láthatóvá, látványossá látik, válik a polgárok szemében is. Miért is van ez így? A válságidőszakban a az erőfeszítések megfelelő megosztása, nagyon érzékeny kérdésé válik, és minden, ami az adócsalással kapcsolatos munka, vagy az adók jobb elosztásával kapcsolatos munka, az nagyon átpolitizáltá válik. Úgyhogy sokat dolgoztunk, köszönöm szépen mindezt. A kérdés a következőképpen merül fel. Mi jön most? Mi a jövő? Ugyanis mindig egy kicsit félek attól, amikor a parlamenti mandátumnak vége, és a bizottságok az új parlamentben egészen másként fognak felállni. Vajon folytatni tudjuk-e azt a munkát, amelyet megkezdtünk? Felmerül bennem a kérdés, hogy hová fogunk majd eljutni. Úgyhogy mit gondol ön arról, hogy mi, arra, mi az, amire mindenképpen szükség lesz, hogy folytassuk, mert az FTT-vel kapcsolatban hatalmas nagy munkát végeztünk, de az adócsalás, adóelkerülés területén ugyan történtek előrelépések, de még mindig nagy út van előttünk. Egyetértek önnel a CCT-vel kapcsolatban is, és itt vannak ezek az új botrányok a svájci bankokkal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok kongresszusa milyen nyomást gyakorolt rájuk, és EU-s szinten ezt mi nem tettük meg. Mi az ön véleménye, mi az ön javaslata? A lehető legrészletesebben kérem ismertesse azt, hogy milyen munkát tudnánk megosztani a jövőbeli parlamenti képviselőkkel, milyen célokat mutassunk nekik, tehát mi az, ami félbemaradt munkaként értékelhető. Köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer ezeket a megint csak nagyon kedves szavakat, és hogy válaszolhassak a kérdésre, kétféleképpen fogom megközelíteni ezt a problémát. Nos, hát részben én úgy gondolom, hogy azért még lesznek a mandátum alatt eredmények, ugyanis még új területeken is dolgozunk, az adóügyekben sikerülhet azért döntésre jutni nagyon sok kérdésben, amelyek még folyamatban vannak. Aztán az administratív együttműködéssel kapcsolatos irányelv, ilyen például, illetve nem vagyok benne százszerzalékig biztos, de talán sikerül majd a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adóval kapcsolatban is eredményre jutni. Ez persze nehezebb lesz, ez be kell vallanunk, de keményen dolgozunk ezen a területen is. Természetesen a mandátum végén el fogok készíteni egy olyan dokumentumot, amelyben összegzem az örökséget, és azt, hogy melyek azok a az elementumok, amelyeket fontosnak vélek a jövő szempontjából, amelyeket nem akarok nyitva hagyni, de egyelőre még dolgozunk például az áfa rezsim kérdésén, és az a célunk, hogy egy fehér könyvet tudjunk elfogadni még a mandátum vége előtt, annak érdekében, hogy jogalkotási javaslat születhessen, amelyet majd a következő jogalkotási időszakban lehet elfogadni. És vannak még területek, amelyeken a munka még továbbra is folyik, és ezeket még a parlament elé fogom hozni, de természetesen jelezni fogom a félbemaradt munkát is, és az azzal kapcsolatos háttér, tehát ez egy hátteret fog jelenteni a következő parlament számára. Aldes mit túl? Thanks. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak is az ALDE frakció, és saját magam nevében valóban úgy érezzük, hogy hatékony munkát végzett. Valóban az Európai Bizottság számára is fontos kérdés ez. A pénzügyi tranzakciós adót tisztességes feladónak hívta, lehet, hogy ez tényleg így van, de hogyha ez tényleg így van, akkor a tagállamok mit próbálják felvizezni ezt a javaslatot? Az én hazámban a, a, nincs gond az adófizetési morállal, szeretjük az adófizetést, ha megnézzük Görögország, Írország, Ciprus, Portugália, pont azok az országok, ahol 10%-kal kevesebb adót fizetnek, mint én. Mindenki a megszorításokról beszél, talán az Európai Bizottságnak érdemes lenne megpróbálni meggyőzni ezeket a tagállamokat arról, hogy az adórendszerükön kellene változtatni, hogy, hogy igazságosabb és növekedés barátibb legyen. És még egyszer köszönöm, hogy ennyire eltökélt volt a adózás ügyben. Köszönjük Ole Schmidt, biztos úr! Köszönöm, kemény fej vagyok valóban. Ez nem mindig előnyös tulajdonság, de hát adóügyben muszáj az embernek keménynek lenni. Újra és újra javaslatokkal előállni. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ez ügyben sikerült is eredményeket elérnünk. A felvetett kérdésekkel kapcsolatban az adó különbségekkel kapcsolatban, ha foglalkozunk ezzel a kérdéssel, próbáljuk a tagállamokat meggyőzni arról, hogy az adó feltekat harmonizálják, de sok tagállamnak még a fiskális kiigazítás hátra van. Azt vizsgáljuk, hogy hol lehet ezt igazából megtenni. A teljes adóterhet vizsgáljuk, és hogyha azt látjuk, hogyha főként kiadási oldalon tettek erőfeszítéseket, miközben a bevételi oldalon bizony alacsony az adóteher, mondjuk a többi tagállammal összevetve, akkor arra teszünk javaslatot, hogy a bevételi oldalon is próbáljanak kiigazításokat végrehajtani. Ez egy, ez egy eh, folyamatosan folyó munka. És hát örömmel látom, hogy a tagállamok azért elkezdték ehm, ezeket a javaslatokat átvenni. Igen, hát a tagállamokkal még van mit tenni ez ügyben. Majd megnézzük, hogy bevételi oldalon is mit lehet még elérni. Úgy érzem, hogy van még hova fejlődni a tagállamoknak. De szerintem nem lenne reális az, hogyha most megpróbálnánk a tagállamokra ráerőszakolni a harmonizált adó szinteket. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, nehéz megmondani, hogy hova vezetnek majd a tárgyalások, mi lesz a végeredmény ez ügyben. folynak a tagállamok között a kemény tárgyalások, és örülök, hogy miniszteri szintre került ez, és most már az ECOFIN miniszterek tárgyalják az FTT javaslatot, az érintett 15 tagállam pénzügyminiszterei. Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy az Európai Bizottság javaslatánál kevésbé ambiciózus lesz a végső megállapodás, valószínűleg egy fokozatos bevezetéstről tudnak majd megállapodni kompromisszumként a tagállamok. Mégis a, a résztvevő tagállamok részéről látom az akaratot, a szándékot arra, hogy előre lépjenek ez ügyben, és megállapodjanak az FTT témájában. Köszönjük szépen! az ECR részéről senki, ezért a zöldek részéről Sven Giegold. Biztos úr, németül beszélek. Az első utolsó forduló az, amit egymással lefolytatunk. Először is azt szeretném elmondani, hogy az az idő, az öt év, amit önnel itt eltöltöttünk, egészében pozitív mérlegként vonható meg. Keményen harcolt, ott, ahol meggyőződés vezette, ezt be is jelentette az elején, és ezt végig is vitte. Azok az előlépések, amelyeket elértünk, nagyobbak voltak azon a, az adó elkerülés területén, a magán személyek tekintetében. Itt elértünk bizonyos eredményeket, ám kicsit későn a blokádok csak akkor tudok lebontani a tagállamok részéről az offshore cégekkel kapcsolatban, amikor a közvélemény nyomása már hatalmasán nőtt. Ez a G20-ak tekintetében is elmondható, és az EU itt nem ért el, hogy akár kicsi államokat is meggyőzzön nagyon nagy súly adópolitikai kérdésekről, csak akkor sikerült az áttörés, mikor a G7-ek és a G20-ak egy új frontot nyitottak és az offshore leak által létrehozott közvélemény nyomás nélkül nem sikerült volna. A vállalatok adózatásában nem jártunk ilyen sikerrel, a kezdeményezések. Ő tekintetében most Almúnia kezében van némi remény, akik azon tagállamokkal szemben, amelyek méltánytalan adóversenyt keltenek, igyekszik fellépni, és azok a próbálkozások, amelyeket, ön, amelyek a definíciók erősítésében az önök részéről történtek, ezeket úgymond kicselezte a konszenzus elv. A tranzakciós adó ügyében voltak előrelépések, ám sajnálatos csak a 11 állam körében indult el ez el, és még továbbra is különösen világos, hogy ez egy igazi a tranzakciós adó lesz-e, vagy csak egy kisebb ö, tőzsde forgalomadó. És sajnálatos az is, hogy az Adam Smith díjat, amelyet a gazdasági, társadalmi, szociális piacgazdaság tett tevékenységért nem tudta sikerre vinni, szintén egyesek blokkolása, blokkoló hatása miatt. Ha józanul látjuk a kérdést, mindig többet akartunk adó kérdésében, mint a parlamentben, mint a bizottság. A bizottságban mindig több, többet akart, mint amire a tagállamok képesek vagy hajlandók voltak. Nos, ebben a helyzetben mindez ak akkor történt így, amikor az államkasszák bizony mindenhol hiányokkal küzdöttek. Persze Ön ö, valóban itt egy pálforlatot tett, Saulusból Paulussá vált kinevezése óta. Mint litván pénzügyminiszter annak idején ön is egy olyan pozíciót foglalt el, amikor is az adóskál alsó részére vitte az országot, vagy ott tartotta, most pedig egy sok sor területen olyan témákat vitt előre, persze nem mindig olyan sikerrel, ahogy szerettük volna, de ez nem önön múlt persze, hanem egyes tagállamok ö, igyekeztek előnyeiket a többiek kárára megtartani. Nos, tehát nem az ön hibája volt, nem hiszem, hogy más többet tudott volna kiharcolni. Úgyhogy gratulálok önnek, ám sajnálatos azt látni, hogy további megszorításokat kellett bevezetni azért, csak azért, mert egyesek nem tudtak olyan keményen fellépni egyes pontokon az adóelkerülés ellen úgy, ahogy kellett volna, tagállamokról beszélek. Remélem, hogy az utolsó napokban még sikereket tud besöpörni, és izgalommal várom, hogy milyen állásban landol majd, hogy az remélem, hogy ön lesz az OECD által kinevezett vezető, és nem a KPMG egyik korábban alkalmazott adó elkerülésben jártas szakembere. Uh, so I have uh, very limited time. Kevés idő maradt már. Legyen 30 másodperc, mondja az elnök. Jó, akkor próbáljuk meg fél percben. Mi fér fél percben? Először is köszönetet mondok kedves szavaiért. Röviden, magamat nem ismételve elmondanám, hogy az adóbiztos és a versenyjogi biztos közt nincsen verseny, hanem együttműködés van. Együtt próbáljuk meg találni a lehetséges módját annak, hogy az adóelkerülés ellen hatékonyan fellépjünk. Nagyon örülök annak, hogy Almúnia biztos úr az állami támogatási eszközt próbálja felhasználni az adóelkerülés elleni harcban. Ezzel párhuzamosan A kontaktcsoport is folytatja a munkáját. Majd meglátjuk, hogy hol vezet ez a munka. Második megjegyzésem. A különböző dosszékban elért haladást illetően pedig mindannyian tudjuk, ismerjük a nehézségeket, talán a jövőre vonatkozóan levonhatunk bizonyos következtetéseket. Például, hogyha az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament képviselői közötti kapcsolatot, kapcsolatot szorosabbra fűzzük, az sokat segíthet. És megpróbáljuk a nemzeti parlamentek számára világosabbá tenni, hogy pontosan uh, hogyan működik az Európai Parlament, hogyan működik a jogszabályalkotás. És hasznos lenne, úgy érzem, hogyha e, e, az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel jobban együttműködne. Főként ilyen kényes és nehéz témákban. Thank you. Now for... Köszönöm a GUE nevében Jürgen Klute. Ja, Köszönöm, Sharon. Igen, biztos úr. Én is szeretném megköszönni önnek az együttműködést. Vitán felül áll hogy vannak e- jelentős előrelépések az elkerülés elleni harcban, meg az adó csalásban, az ország jelentésekben egyes vállalatot tekintetében végrehajtásra kerültek nagyon fontos szabályok, ez nagy előrelépés. A pénzmosás elleni irányelv és a, az alapítványok szabályozása, aztán a, a leányvállalatokra vonatkozó irányelv, amely ugyan kis, némi kívánnivalót hagyott maga után, mégis végül is megszavazták a parlamentben. Aztán a globális és OECD szinten az, az adat kiegyenlítés ügyében nagyon jelentős lépések születtek. Mégis az a vita, amely az OECD-ben folyik, a az egyes összevetések, elszámolási ár összevetések tekintetében, valamint a társasági adó tekintetében az EU-ban nyitva állnak még a kérdések. Kérdés, hogy az OECD-vel hogyan tárgyal a BSPSP program ügyében, és vajon a tárgyalások keretében felveszél, fel, elkezdte tárgyalásokat az OECD-vel tekintettel az előbb problémákra, és igyekszik az OECD-n belül egy erősebb, koordinált adópolitika érdekében fellépni. Ez volna számunkra nagyon fontos kérdés, ezért kérdem, ön mennyire messzire megy el ezek érdekében majd. Um, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Az OECD-vel folytatott munka nagyon világos cselekvési tervekben mutatkozik meg. Ezekben az is látszik, hogy melyek azok a kulcsfontosságú kérdések, mint például az adóelkörülés, a szürke gazdaság, visszaélések, az ezzel kapcsolatos szabályok, jogszabályok. Tehát én azt kell, hogy mondjam, az elmúlt néhány év során sikerült sokkal koordináltabb tevékenységet elérni az OECD tagállamok között, például az automatikus információcsere kérdésében. Most először sikerült az OECD-ben egy formális, koordinált álláspontot beterjeszteni a tagállamok részéről a standardek kérdésében, az Európai Uniós tagállamok részéről. És hát ugye a 34 OECD tagállamból 21 EU-s tagállam, de természetesen még sokkal jobb eredményeket is el lehet érni. A koordináció tekintetében pedig az Európai Tanács is azt állapította meg, miután megkérte a tagállamokat, hogy a vonatkozó politikákat hangolják össze, az OECD-s elvárásokkal is. Tehát ebben a tekintetben a cselekvési terv megvalósítása volt kulcsfontosságú, magas szintű munkacsoporti ülésekre került sor, az összes érintett tagállam összeült, hogy közös álláspontot dolgozzanak ki, egyik vagy másik OECD-s cselekvési tervben szereplő témával kapcsolatban. Nagyon fontos az is, hogy mélyen megvitassuk részleteiben ezeket a kérdéseket, és teljesen érthető az is, hogy az általános kérdésekben könnyebb megegyezni, de akkor, amikor arról van szó, hogy konkrétan mit is tegyünk a problémával, akkor már jobban akadozik a helyzet, és vannak nézetkülönbségek. Pont ezért fontos a koordinált javaslat léte, és ezzel azt hiszem nagyon nagy előrelépésről számolhatunk be, hiszen sikerült a koordinációt megvalósítanunk ebben a tekintetben az OECD felé. Köszönöm szépen. Gápel Cédikó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretném megköszönni biztos úrnak is a munkáját. Azt gondolom, sőt meggyőződésem, hogy ez az elmúlt időszak nagyon kiváló eredményeket hozott a adózás területén a közös munkánkban. összességében támogattam általában a bizottságnak a megközeltését és meggyőződésem hogy ezek előremutató javaslatok is voltak. a jövő szempontjából szeretnék két megjegyzést tenni. biztos úr emltette hogy éppen most szövi azokat a gondolatokat ami a jövőről szól én is csatlakoznék azon képviselőkhöz akik azt mondták hogy az adókijátszás adókikerülés területén bár tettünk előrelépéseket még nem elegendőek. tudom hogy volt cselekvési tervünk elfogadtunk két ajánlást az agresszv adótervezésről vagy a jó adóügyi kormányzásról azonban az a véleményem hogy jelentős tennivalóink vannak még biztos úr figyelmébe ajánlom e területen a fordtott e, adózásnak a kérdését újra ami e, meggyőződésem hogy egyes területeken hozhat eredményt. ez az one billió e, euró évente ez egy hatalmas összeg bár százalékban nem túl magas de hozzáteszem hogy általában bűncselekményekből származik azt gondolom hogy kell még mit tennünk. a második terület amit ki szeretnék emelni ez a cégnyilvántartásoknak az összekapcsolása ami nem csak az átláthatóságot növelné meg hanem biztostaná azt is hogy a végső kedvezményezettekről tudjunk és ez szintén javtaná az adófizetést és az adómorált is. kérdésem az biztos úr hogy kvánja e hogy ezek a pontok bekerüljenek a következő időszak javaslatai közé lesznek e ezeken a területeken új eszközök vagy tervez e vagy eh, hagy-e útravalóul eh, új szabályozási javaslatokat ezen a területeken. Köszönöm szépen, elnök asszony! Uh, well, I... Nos, csak egyet tudok érteni az a gondolatával, hogy továbbra is sok tennivaló maradt az adó elkerülés adócsalás elleni harcban, és örülök viszont annak, hogy az első kézzelfogható eredmények megszülettek. Olyan jogszabályokat fogadtunk el, amelyek szerintem jelentősen javítják azt a környezetet, amely meghatározza az adócsalások és adóelkerülés elleni harc miben létét. Azzal is teljesen egyetértek önnel, hogyha jól emlékszem, 34 cselekvést határoztunk meg a cselekvési tervben, az adócsalás adó elkerülési harc keretében, és egyes cselekvések terén még továbbra is. Lépnünk kell, hoznunk kell dolgokat. Én figyelemmel kísérem, folyamatos monitoring révén a, a, a témák haladását, Egyesek ezek közül bizony nagyon bonyolultak és időigényesek. Például az, idő, az adó igazoló szám egyeztetése és a tagállamok közötti kooperáció nagyon bonyolult, holott ez fontos része az adó elkerülés elleni harcnak. Úgyhogy lesz mit tenni a következő parlamentnek is, és azt remélem, hogy a cselekvési terve, amelyet tavaly decemberben fogadtunk el, tovább viheti a következő parlament, remélhetőleg kipipálva annak egyes elemeit majd, és persze ehhez a, a, a bizottság és a következő cselekvések meghatározása vihet ezt majd tovább, és lesz nagyon fontos ebben a folyamatban. Az áfa terén említette a, a megfordított adó teher témáját, elfogadtunk olyan módosításokat, amelyek mechanizmusokat vezetnek be, amelyek régen a tagállamok kérhetik a megfordítás terhét, hogyha csalásgyanúja merül fel egyes területeken, és ki is terjesztettük ezt a gyakorlatot, ezt a megfordított adórendszert szélesebb körben, olyan termékek körére, amelyek esetében felmerülhet ezek jogosultsága. Nem a bizottság tudja most megmondani, hogy mondjuk egy általánosított, megfordított adó rendszer megoldaná minden problémát, mint egyfajta varázsszer. Mert az áfa adó elmélete szerint a megfordítás terhe némileg ellentmondana az áfa adó jellegének és szellemének, de hát az a lényeg, hogy meghatározunk egy olyan áfa rendszert, amely a jövőre vonatkozóan többféle opciót értékel az adóbeszedés elősegítésére, és hogy a bevezetőmben is elmondtam, még készülőben van a fehér könyv az áfa definitív rendszer tárgyában. Ez a ciklus végére készül majd el, és ez mutatja majd be ez a fehér könyv, azokat a lehetőségbeli, jövőbeli módokat, amely szerint megtervezhető lehet az áfa rendszer úgy, hogy az pozitívan hozzájáruljon, és egybe kapcsolódjék a parlament munkájával ebben a témában. Egészében, ahogy ezt kifejtettem már Ferrer asszony kérdésére is, amikor válaszoltam, igyekszem néhány úgymond hagyaték anyagot kidolgozni, amely a szerintem ö, prioritást érdemlő témák rangsorát tartalmazza majd a jövőre. Köszönöm. Utolsó kérdésünk, azt hiszem, Liam Gong részéről parancsoljon. Merci Sharon. Köszönöm Sharon. Biztos úr. Én is szerettem volna gratulálni önnek az európai statisztikai rendszerrel kapcsolatos területtel, amelynek előkészítésében egy kollégával együtt én is részt vettem. De sajnos nem sikerült. Majdnem egy éve ez a téma leállt, mert, mert önök mindent megtettek annak érdekében, hogy ne sikerüljön véghez vinni az akaratunkat. Tehát az átláthatóság, amelyet nemzeti szinten szeretnénk a statisztikáinkba bevezetni, legyen európai norma. Éppen ezért nem szerettem volna, hogyha az Európai Statisztikai Hivatal ellenőrzi ö, ö, elnökét a parlament ö, hitelesítené, és azt sem szeretném, hogyha az Európai Központi Bank ö, hitelesítené az európai statisztikákat. És ö, ezt önök leblokkolták. Egyhangú szavazással. Erre persze a szerződés ö, lehetőséget biztosít, de hát szinte soha nem történt erre, nem volt erre példa. Önök egy múlt év őszi ö, ülésen úgy döntöttek, hogy ö, ezt a javaslatot leveszik a napirendről. Most ezt megint megengedik ugyan a szerződések, de azt hiszem, hogy ez nem volt indokolt, és nagyon ritka az ilyen eset. Ugyanis a bizottság utoljára akkor vont vissza anyagot 1994-ben, amikor az európai köztisztviselők nyugdíjával kapcsolatos dossziét tárgyalta. Úgyhogy azért ez nagyon érdekes, hiszen önöknek úgy tűnik, mégiscsak a ködösség tetszik jobban, és nem az átláthatóság, de azért mégiscsak mi vagyunk a nép által megválasztott képviselők. Ma reggel azt olvastam a The Observer című újságban, Emer Trénor tollából, hogy, és ez nagyon sokkolt. Ezt a jogalkotás javaslatot visszavonták, ezt a talácsban is egyébként többször ö, ö, megerősítették számám, számomra. Tehát, hogy ez így volt, és az önök mm, szóvivője ezt megcáfolja. Most akkor kérem, hogy válaszoljon, ki mond igazat, én vagy a szóvivő hölgy? Uh, well, thank you for this, uh, uh... Köszönöm ezt a hozzászólást. Először is azt szeretném elmondani, hogy a statisztikai ügyben az Önök szakbizottságával nagyon jó volt együtt dolgozni. Konkrét eredményeket is magunkénak eh, tudhatunk. Nagyon komplex jogszabályok ügyében is. amelyek közül több már végrehajtási szakaszba érkezett, tehát több olyan ágazati jogszabály is megszületett, amelyet az önök parlamentje fogadott el, és mindig az Európai Bizottság pártján állt a statisztikai jogszabályok tekintetében. Ami a statisztikai jogszabályt illeti, először is fogalmazunk világosan. Az Európai Bizottság volt az, amely jogra kötelező érvényű jogszabályt javasolt, amely a Nemzeti Statisztikai Hivatalok koordináló szerepét erősíti meg, a, az a, adatvédelmet megerősítette az adminisztratív adatokhoz való hozzáférés, amelyek elengedhetetlenek a statisztikai hivatalok szemére ahhoz, hogy hatékony statisztikai statisztikákat állítsanak elő. Ezt is biztosította. Én, én úgy érzem, hogy az Európai Bizottság nagyon komoly engedményeket tett, főként intézményi kérdésekben, például a, a, a főigazgató kinevezése ügyében. Rugalmasak voltunk a tagállamok azonban, egyetértetek az Európai Bizottság álláspontjával az ügyben. Az Eurostat tekintetében a, az Eurostat főigazgatójának a függetlensége ezt azt garantálja, hogy csak szakmai szempontok alapján eh, kerül kinevezésre. Tehát nagyon is garantált az Eurostat igazgatójának a függetlensége, de valóban szükség van hiszen az Európai Bizottság elnöke nevezik ki az Európai Bizottsághoz tartozó főigazgatókat, ez az intézményi megoldás olyas valami, ami tiszteletben kell tartani. Én nem látom, hogy ezt hogyan lehetne most sútba dobni, hiszen tulajdonképpen erről beszélünk. De úgy hiszem, és remélem, hogy tovább folyik majd ez a munka, a jogszabály alkotás és ennek természetesen úgy kell folynia, hogy az mindenkinek jó legyen, a parlamentnek, a bizottságnak és a tanácsnak egyaránt. Elnézést, elnézést biztos úr, de hát a kérdésemre meg pontosan nem válaszolt. Hát a, a, a jogszabályjavaslatot visszavonják? Nem semmiféle jogszabály alkotási javaslatot nem tervezünk visszavonni. So that still stands. Um... Akkor ez még akkor érvényben van. Mindannyian ismerjük azt, hogyan lehet, hogyan próbáljuk az intézményekre vonatkozó szabályozást a lehető legmesszebb kitolni. A parlament sem kapott meg még mindent, amit akart, és ez vissza fog térni majd ez a téma ismét később, egy később időpontban erre biztosan számíthatunk. Köszönöm, biztos úr, ezzel zárul a meghallgatás. Nagyrészt azt mondhatjuk, hogy kielégítő, nagyon kielégítő munkát végeztünk, és az is bízvást mondható, hogy sok tennivaló marad, folytatandó munka marad a következő ciklusra, és egyhangú döntést kívánó kérdésekben nem tudjuk odáig tolni a dolgokat, ameddig a parlament vagy akár ön szeretné. Tehát bizonyos mértékig meg van kötve a kezünk. Mégis azt mondhatjuk, hogy sikeres ciklus áll ön mögött, illetve hivatali idő áll ön mögött. Lehet, hogy egyes időpontokban a triológus megbeszélések során a jövőbeli ajánlás az lehet, hogy az Eurostat vagy a, a biztos legyen ott, ahogy Bárnyi úr is benéz néha ezekre az ülésekre. De hát ezek új szakterületek, új hatáskörök az ön tárcája számára. Az egyéb kérdések ügyében nem sok mondandóm van, szeretném megköszönni mindannyiuknak, hogy talán az utolsó ülésünkön megjelentek. Szeretném megköszönni minden képviselőtársamnak azt a kemény munkát, amely mögöttünk áll ebben a ciklusban, és azt, hogy a szakbizottsági munka hangvétele azért mindig jó volt, és eh, azok, akik kampányonoknak jó kampányt kívánok, azok, akik meg máshol folytatják sikeres pályájukat, ott kívánnak további sikereket, és Köszönöm Luling asszonynak, hogy beugrott helyettem, amikor elnöki teendőm ellátásában, és más vezető, Jean-Paul Gozes és Wolf Klinz is. Így aztán sokszor három helyen egyszerre lehettem. És szeretném megköszönni a titkárságnak, Adolfónak a munkád. Nagyon nehezen indult a munka az ön kinevezésével, hiszen ön oly sokáig volt kinevezés nélküli titkársági vezető, a titkárságra is nagy nyomás nehezült e feladatok ellátása során, kérem adja át köszönetemet munkatársainak. 300, kb. 300 fél napos szakbizottsági ülést tartottunk, igen sok meghallgatás, ülést, 300, legalább 320 triológus ülés áll mögöttünk. 35 ezer módosító, némelyik akár éjszakai vagy hajnali órán, 63 jogalkotási együttdöntés eljárásban elfogadott jogszabály, 200, még 200 másik jelentés és dokumentum, úgyhogy kellett ehhez bizony kitartás, jól mutatja, milyen jól, keményen dolgoztunk. Szeretném megköszönni mindenkinek, azt, hogy elviseltek engem, amikor az én türelmem elfogyott. Jean-Paul, kértél szót, parancsolj, és Marian is. Gozez úr, tehát. Röviden. Miután ez az utolsó ülésünk, mint a cirkuszban, lehet, hogy azért még lesz egy újabb találkozunk, de én egyébként ebben nem nagyon hiszem. A néppárt nevében szeretném megköszönni az ön munkáját a mandátum során ahogyan ön is elmondta, jó munkát végeztünk, jó szellemben, és a titkárság munkáját is szeretném megköszönni, Adolfo és a kollégák munkáját, akik támogattak bennünket a dossziék előkészítésében. Hát a statisztika ugyan nincsen az Eurostatban, de azért mi tudjuk, hogy ezek jók ezek a statisztikák, és ezt teljesen függetlenül tudtuk megalkotni. Köszönöm a koordinátoroknak is, akivel nagyon jól tudtunk együttműködni ebben a öt évben. Eliza, igen, én is szeretném megköszönni az SMD nevében a munkát. Kemény elnök voltál, de nagyon fontos szerepet játszottál az összes eredményünkben. Kemény, de igazságos volt a vezetési stílusod, és jól tudtunk együttműködni, Szeretném megköszönni a kollégáknak, a koordinátoroknak a munkáját, és a tagok munkáját is, mert sokszor voltak nehéz idők, és nehéz döntéseket kellett meghoznunk, és azt hiszem, hogy nagyon kevés kivétellel az együttműködési szellem maradt a munkánk vezérelve. Az Ekon titkárságának, a frakciók titkárságának a munkáját is még egyszer köszönöm. Szerintem sok, sokat tettünk és fontos munkát végeztünk. Még egyszer köszönöm mindenkinek. Ezen időszak során a parlamentnek sikerült hitelességét és láthatóságát erősíteni, és talán a polgárok is most már rájöttek arra, hogy nem egy szürke felhő vagy köd vagyunk, a parlament pedig jól végezte szerepét. Marian, esetleg más koordinátorok még előtte? Akkor nem vagyok koordinátor, de szeretném megköszönni a munkát, és azt, hogy milyen jól vezette ezt a szakbizottságot. Persze mindannyian tudjuk azt, hogy néhányszor kritikát fogalmazunk meg egymással kapcsolatban, és egyesek nem örültek annak, hogy olyan elnökünk van, amely, aki nem az eurozóná hazájából érkezik, de én úgy gondolom, hogy ő nagyon jól működött, dolgozott, és nehéz lesz ilyen körülmények között az ön utódjának munkája. Köszönöm még egyszer a titkárság munkáját is, én már régóta dolgozom itt, és egyes szakbizottságokban jól támogat bennünket a titkárság, máshol kevésbé. Itt csodálatos volt a támogatás a titkárság részéről, és nagyon jól működött a parlamenti ciklus alatt ez a titkárság. Még egyszer köszönöm szépen nekik és a kollégáknak, jól együtt tudtunk működni. Persze nem volt mindig könnyű ebben a szakbizottságban dolgozni, és sokszor politikai értelemben kényes témákról is kellett döntenünk, de sok esetben mégis sikerült nagy többséggel támogatnunk bizonyos jelentéseket. Úgyhogy még egyszer szerintem ez a demokrácia előtt tisztelgés, és köszönöm a kooperációt. Sven. Hát először is ezen öt év számomra teljesen új volt. Soha nem dolgoztam korábban parlamentben, soha nem dolgoztam szakbizottságokban. Sőt, inkább azon döntések ellen harcoltam korábban, amelyeket ezen, ebben a parlamentben hoztak meg. Tehát számomra érdekes volt és pozitív tapasztalat az európai demokrácia megtapasztalása. Aki jobban ismeri a nemzeti parlamentek ö, munkáját, az tudja, hogy a kis ö, pártok véleménye az nagyon gyakran mellékesnek tűnik, itt viszont nem ezt tapasztaltam. Természetesen a többség számít, de mégis a parlamenti kultúra más volt, és azt hiszem, hogy ezt a fajta kultúrát a az elnök is támogatta, és azok a koordinátorok, akik itt dolgoztak. A az Ekonban itt a válság után sikerült egy olyan légkört kialakítani, amely hozzájárult ahhoz, hogy jobb ö, eredményeket tudjunk elérni, hiszen most itt Európában fontos, hogy az új alkotmányos keretek között a, a tanács felé milyen képet mutatunk. Ugye a konszenzus, a nagy többségeknek megvan mindig a negatív oldala is, mert talán a közvélemény nem igazán tudja, hogy ki milyen véleményen volt valójában, és ezért nagyobb a konfliktusokra a lehetőség, de mégis amikor a jelenlegi körülmények között a tanácssal állunk szemben, mégiscsak ez a legjobb lehetőség arra, hogy az európai közjó a különböző vétók martalékául essen. Tehát szerintem jól dolgoztunk, sokat dolgoztunk, nagyon kemény munka terhelésünk volt, és ez nagy részben önnek, elnöknek is köszönhető, illetve a titkárságnak. És természetesen a titkársági munkatársak fegyelmét, munkafegyelmét nagyra becsülöm, Önök mindig felmutatták az eredményeket. Igazából nem igazán tudok miről beszámolni, ami negatívum volt. Aki ismer engem, az tudja, hogy pedig szeretek panaszkodni. Úgyhogy még egyszer köszönöm a titkárság munkáját, és remélem, hogy a következő mandátum ezt a fajta nyitottságot megőrzi majd, és továbbra is fontosabb lesz az eljárás, mint a hangoskodás, kiabálás és a gyors többségek elérése. Ezt remélem, hogy így lesz. És most fontos választásokra kerül sor, majd meglátjuk, hogy Európa hogyan is néz ki a választások után. Remélem a populisták nem fognak tudni, még több kárt tenni ennek a háznak a közvéleményben kialakult képében. Köszönöm, Sharon. Én is szeretnék csatlakozni e köszönő szavakat mondókhoz. Én a második legkisebb frakció vagyok ebben a parlamentben, és a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi parlamentjében nem lenne elképzelhető ez a konstruktív együttműködés, ami itt volt jellemző a munkára. Tehát olyan kép, tehát a parlamenti munkaban szedett tapasztalatomat hazán Németországban szereztem, és bizony az más volt, mint amit itt tapasztalhattam. Ez személyesen nagyon jó, nagyon pozitív az itt szerzem tapasztalatom, és itt sok esetben tudtunk párthatárokon átnyúló módon konstruktívan együttműködni, amit bizony nem jellemző a hazai parlamenti munkára. Annak ellenére persze, hogy a véleménykülönbségek sok esetben fennmaradtak és jellemeznek bennünket. Tehát ez egy nagy, nagy hatást gyakorolt rám ez a tapasztalat. És Sharon Bowles vezetési stílusa is kifejezetten méltányos volt, és mindenki meghallgattatott. Dolgozhattam más, egy pár más szakbizottságban is, nem akarom feltétlenül összehasonlítani ezeket, Ám mindenképpen azt el kell mondanom, hogy Sharon szakbizottsága volt a legpozitívabb tapasztalat ebben a parlamentben, amely egészében pozitív volt egyébként. Én nem vagyok a listán a, a kampányban, tehát nem vannak belső politikai okai annak, hogy miért nem indultam, úgyhogy nem leszek itt, az biztos a következő ciklusban. Nem szeretnék minden jót kívánni munkatársaimnak, a következő parlamentnek, a következő ciklusban dolgozó kollégáknak, és remélem, hogy legalább olyan konstruktív és jó lesz a munka, mint most volt. Szeretném megköszönni a külön kiemelve a munkatársak munkáját. Csodálatra méltó az, hogy az egyes frakciók és frakció álláspontok hogy beásták magukat, úgymond megismerkedtek azzal, nem mindig könnyű munka, ez jól tudom a saját frakcióm sajátságait ismerve, és a titkársági munkatársak bizony mindig méltányosan, szakértő módon és mindenki álláspontját megismerve vitték az ügyeket. És úgy szeretném megköszönni én is ezért a titkárság munkáját. Oui, Madame la Présidente, voudrais juste, au nom de tous, csak mindannyiunk nevében szeretném a tolmácsoknak is megköszönni a munkát, ők, ő nekik mindig adtam munkát. Úgyhogy még egyszer köszönöm minden frakció nevében, Jürgen és Sven is csatlakoznak ehhez. Mindenki utolsóként akar felszólalni. Nem, itt nem erről van szó, inkább csak baráti légkört szeretném erősíteni. Még egyszer köszönöm Sáronnak az elnöki tevékenységét több delegációban is dolgoztam, és azt kellett megállapítanom, hogy az európai ügyet helyezted előtérbe a brit ügyekkel szemben, noha többen ettől féltek az elején. Úgyhogy még egyszer gratulálok neked ezért. Aztán később angolra váltottam, váltottam akkor, amikor a trojkában trojkáról írtam egy jelentést, de én is szeretném megköszönni a tolmácsok munkáját, és mindazoknak a munkáját, akik itt vannak, még most is. Egyébként ez nagyon jó. Mert azt hiszem, hogy pont azok vannak itt, akikkel a legjobban tudtunk együtt dolgozni. A gazdasági és monetáris unió jövőjével kapcsolatban szeretném Mariannak megköszönni a munkáját. Ott már nincs itt, de azt hiszem, hogy a trojka is nagyon sok vihart kavart. És aztán szeretném megköszönni a titkárságonak is a munkáját, aki ezen hosszú úton elkísért bennünket, noha voltak azért itt vargabetűk főleg Görögországgal kapcsolatban, de nem csak. Portugália, Írország vagy Ciprus szintén ide tartozik, tehát sok utazás is volt, úgyhogy számomra ez rendkívül gazdagító tapasztalat volt. Egészen máshogy látom most az Európai Uniót, mint korábban. Persze minden attól függ, hogy a következő mandátumban hogyan alakulnak az erőviszonyok. Köszönöm szépen! Rendben, hát azt hiszem, hogy nem lesz már tovább ö, tolmácsolásunk, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen nekik is, és a saját ö, munkatársaimnak a munkáját. Elég rájuk nézni, hogyha valaki azt szeretné tudni, hogy mennyit kell dolgozniuk. Nagyon nehéz munkát végeztek, az asszisztensekre gondolok, úgyhogy koordinátorokra, és a frakció munkatársakra is. Erről ennyit, de ugye azért még lehet, hogy találkozunk 8.30-kor csütörtökön, akkor, hogyha a francia pénzügyminiszter eljön. Reméljük, hogy ez így lesz. Úgyhogy viszont látásra és köszönöm!